közéadni. A koordinátorok arra tesznek javaslatot, hogy Sparoni képviselő, vagy Speroni képviselő, a Jürgen Kreutzmann mentességi eljárásáért fele, Lichtenberger asszony jelentéstevő lesz, illetve őt jelölik a koordinátorok. Spiros Danielis kollega mentességi eljárásáért, ezen felül pedig írásos eljárást történik Kurszki úr mentességi eljárása tekintetében. Nem az eljárás írásos, hanem a jelentéstevőt írásos úton fogják meghatározni. Végezetül pedig Rapkai kollega Spigenyev kolléga mentességi eljárásának jelentéstevője lesz, de ugyanakkor valamit ezzel kapcsolatban be kell jelenteni, jelesül, az elnök az szakbizottság elnöke a parlament elnökéhez, a házelnökhöz fordul a következő oknál fogva, azért, hogy tájékoztassa arról, hogy a lengyes, lengyel hatóságok, akik kérvényezték a mentességi eljárás elindítását, nem az illetékes és egyben hatáskörre rendelkező hatóságok, azaz tehát nem rendelkeznek azzal a joggal, hogy kezdeményezzék a mentesség felfüggesztését. Ezen felül pedig Berlinguer urat a Stockholmi program középidős áttekintésére jelölik. Én engem jelölnek a koordinátorok a nemzetközi magánjog, tehát a joghatóság kérdésének a foglalkoztatással összefüggő kérdéseiről szóló jelentéséről. Sobró úr az Európai Unió és az Orosz Föderáció közi megállapodásról, on drug precursors, kábítószer prekurzorokról jelentést írja, Lichtenberger asszony pedig mandátumot kap arra, hogy a három oldalra tárgyalakos meg, kezdje meg a 2014-es költségvetéséről, elnökünk Léne kolléga arra lett kinevezve, hogy egy véleményt készítsen a SIM szabályról. A bocsánat, javít a tolvács, az a házszabály hetedik, hetedik szabályáról, amely a mentességi eljárásról szól. Rapkai kollega pedig az EEAS ajánlásról készít jelentést, Masztalka képviselőt. A Consumer Product Safety jelentés jel, jelentéstevője lesz, Stein asszony pedig azon jelentés jelentéstevője lesz, és ezt angolul fogom mondani, tehát angolul lesz. Scrutiny, this European Scrutiny Committee of the House of Commons, uh, und das dies... És ezzel kapcsolatban, tehát a European Scrutiny Committee kapcsán Tejnasszony lesz a jelentéstevő. Még valami bejelenteni valóm van. Az ülés naptárunk tekintetében fontos változásokról kell beszámolnom. Mégpedig a következők változnak meg. A márciusi szakbizottsági üléshez még egy plusz fél napot hozzábígyeztünk 19-én 15-től 18.30-ig. Kérem, hogy ezt jelezzék előre. Ezen felül pedig az október 9-10-i szakbizottsági ülést lemondjuk, és ehelyett viszont október 14-én 15 és 18 óra között lesz szakbizottsági ülés. Ezen felül pedig 2013. november 4-én 15-től 18.30-ig egy további szakbizottsági ülés tartunk, egy félnapi ülés tartunk. Azaz tehát nagy változások történtek az ülés naptárban. Miről döntöttek még a koordinátorok tegnap? Nos, arról, hogy autorizálást kérünk az elnökök értekezletétől, hogy a Júri az AFKO saját kezdeményezésű jelentésével kapcsolatban véleményt készítsen. Egy nagyon izgalmas téma kapcsán, ez pedig a tagállam, egy tagállam egy részének kiválásának kiválásának következményei az Európai Unió alkotmányos rendjére nézve. Nem nevezek meg konkrét országokat, mindenki gondol, amit gondol, egy szóval azt vizsgáljuk meg, hogy mi történik, ha ez a tagállam egyik része kiválik a tagállamból. A koordinátorok úgy döntöttek, hogy a szakbizottságunk nem készít állásfoglalást, illetve véleményt. Common provisions against counterfeiting with third countries and international organizations, was von Herrn Muscardini. Muscardini és más kollégák készítették el ezt az állásfoglalás indítványt, de mi tájékoztatjuk az intát arról, hogy a Juri nem készít ezzel kapcsolatosan véleményt. Végezetül arról is tájékoztatni szeretném önöket, hogy a koordinátorok arra is javaslatot tettek, hogy az elnökség, illetve az elnökünk levelet írjon a Kokobu szakbizottság elnökének, egy olyan kérdésben, amelyről már hosszabb ideje fociznak a szakbizottságok egymással jelesül, egy saját kezdeményezésű jelentés eh, autorizációjáról, engedélyezéséről, a staff tréning költséghatékonysága tekintetében. Mi azt gondoljuk, hogy minden kérdés, amely a staff regulation függ össze, a köztisztviselők jogállását szabályozó szabályrendszerrel függ össze, a mi szakbizottságunk hatáskörébe tartozik, és teljesen világos az elkülönválasztás, hogy mi a kokobú és mi a juri hatásköre. Nos, ennyi ennyi lett volna a tegnapi koordinátorok ülésének eredményeiről szóló tájékoztató. Mielőtt elkezdjük a napirend taglalását, egy valamire szeretnék utalni. Tegnap már mondtam, de megismétlem, hogy máma Brüsszelben sztrájkolnak. Lehet, hogy már volt, aki ezt tapasztalta is, hiszen nem volt könnyű ide jutni. Ugyanakkor az ital kiszolgálására is vonatkozik ez. Hogyha valaki kávét vagy teát akar kérni, ettől azt szeretném kérni, hogy álljon föl és fáradjon a hátul található önkiszolgáló kávé, kávé kutakhoz. Ezzel pedig már is tovább lépünk, és elkezdjük a mai napirend taglalását, a 17-es napirendi pontot, egy olyan kérdés, amely például engem személyesen nagyon érdekel, a társasági jogról szóló 14. irányelvről készült Impact Assessment kérdése, azaz tehát azt vizsgáljuk, hogy milyen hozzáadott értékkel járhat a 14. irány elfogadása. És éppen ezért örömmel adom át a szót Dan úrnak, hogy meghalljam, hogy hogyan látja ezt a kérdést. Tessék, parancsoljam. Köszönöm szépen. Elnök asszony, a szakbizottság kérésére egy európai hozzáadott értékfelmérésű dokumentumot hoztunk létre, amelyet itt találnak az asztalukon. <clears throat> És megpróbáltuk a vállalatok oldaláról megfigyelni ezt a helyzetet nagyon sok esetben az Európai Bizottság nem igazán hallgatta meg a parlament javaslatait, különösen ebben az esetben három eh, állásfoglalás is volt, eh, Léne úré és az elnök asszonyé, és júliusban a plenárison is hosszasan vitatták ezt a kérdést, vagy tavaly. Aztán megpróbáltuk megvizsgálni, eh, tehát ö, megnézni, hogy milyen hatása van ennek a felmerésnek, és a bizottságnak korábban is bemutattuk a közigazgatási eljárással kapcsolatos e, eredményeinket. Szakértőknek a véleményét is megkértük, Zsantat és társaitól is, és a London Economics-tól is rendeltünk tanulmányt, és a szokásos módszertant követtük. Először az európai szinten történő lépéseket vizsgáltuk meg, és aztán a gazdasági költséghatékonyság vizsgálatot is tettünk az irányelvvel kapcsolatban. Ebben az esetben egy kicsit eltértünk ettől a szokásos módszertől, ugyanis az Európai Bizottságnak a 2006-es hatásvizsgálata során e, már történtek eredményeket, és és ezért nem e, állítak elő javaslattal e, a 2007-es munkaprogramban. Nos, először megvizsgáltuk a meglévő helyzetet, és világos, hogy nagy, hogy nagyon bonyolult vállalatok számára határokon átnyúló kereskedelmet folytatni különböző módszereket alkalmaznak a tagállamok, különböző elméleteket használnak, vagy vegyes elméleteket. Aztán vannak nemzeti jogszabályok is, a, akár befelé vagy kifelé irányuló határokon átnyúló kereskedelemre, van, ahol egyáltalán nincsenek jogszabályok. És figyelembe vettük a bíróságnak az ítéleteit is, de ezek csak korlátozott számban állnak rendelkezésre, mert csak bizonyos eseteket vizsgálnak. Tehát nyilvánvalóan nagyon zavaró a jelenlegi helyzet, és a letelepülés szabadságát szabadsága azt biztosítja, eh, hogy eh, a vállalatok választhatnak eh, a megalakulásokon, de amikor már egyszer megválasztották, akkor nem változtathatnak a rendszeren. Nos, ezek után aztán megvizsgáltak a, megvizsgáltuk a bizottságnak az érveit, hogy miért nem javasoltak egy irányelvet 2007-ben. Erre négy fontos érv van. Az első az, hogy politikai szempontból ez nem tapasztalat, hogy előálljanak egy irányelvvel, ugyanis ez meglepett bennünket, ugyanis a belső piacnak az egyik szabadságjoga az, hogy a letelpeledés szabadsága. És, és a Régner jelentésben is erősen érveltek emellett. A második, az érdekelt felek világos megoldásokat szerettek volna, és az Európai Bizottság különböző konzultációkat tartott, de világos, hogy az üzleti világban azt szeretnék, hogy a vállalatok áttelepülhessenek bárhova mindenféle akadály nélkül. Végül pedig a, a társasági jogszakértők, akiknek a bizottságát 2001-ben maga a bizottság állította fel, azt javasolja, hogy minél hamarabb irányelvet állítsanak össze. A második érve a bizottságnak az volt, hogy már léteznek jogi eszközök erre, és mint tudjuk, az egyik az, hogy a Societas Európai Alapokmányt lehet használni, és a határokon átnyúló irányelv is felhasználható tehát a, a vállalatoknak a székhelyét át lehet vinni egyik országból a másikba. Ugyanakkor a valóság azt mutatja, hogy nem sok olyan vállalat volt, aki, amely ezeket a lehetőségeket kihasználta volna. A statisztikai adatok szerint 2004 óta csak 69 ö, az 1500 szociétás európai közül vittát a székeit a határokon, és ez csak 0,6%-ot jelent. Aztán az át, székely áttevése az időt vesz igénybe, és nagyon költséges. Megvizsgáltunk egy esetet, esetet hogy és ez azt mutatta, hogy 35 eljárási lépésbe kerül az, hogyha áthelyezi a, a székhelyét egy cég egyik országból a másikba. Például az Allianz cég e, az újraalakulását, e, SEV, tehát Európai Részvénytársaságét 95 millióba került. És a BASF is azt mutatta, hogy több millióba került neki az ilyesmi. A harmadik érve a bizottságnak az volt, hogy a Kártézió bírósági ügynek az eredményét szeretnék látni, de ez sajnos nem vetett fényt a, arra az eredményre, amit a bizottság várt. A Régner és Léne jelentésekben világos, hogy nem a bíróságnak, hanem a jogalkotónak kell megalakítani a keretet. És a határokon átnyúló műveletekhez világos, átlátható szabályokra van szükség. És a kártézi eset pont azt mutatja, hogy mennyire szükség van egy irányérvre. Ugyanis a bírósági ügy is azt mutatta, hogy a nemzeti joghatóságoknak, jogalkotók számára nagyobb hatalmat biztosított. Tehát ez a székhely áttétel, ez mindenütt nagyon bonyolult. Az utolsó érv pedig, az, hogy nem szól gazdaságilag semmi amellett, hogy egy, új, hogy egy irányelvet hozzanak létre. Hát számunkra ez azért elég nagy problémát jelent, ugyanis nincsenek rendelkezésre álló adatok, és világos, hogy nagyon, nagyon problémás a határokon átnyúlva áthelyezni a székhelyet. És az irányelvnek a gazdasági hozzáadott értéke abból származik, hogy az áttelepülés kevesebbe kerülne, és az eljárás is eh, egyszerűbb lenne, hogyha lenne irányelv. Végül pedig csak eh, slágvortokban szeretném ismertetni, hogy mi a következményünk. Szerintünk 155 millióról van szó, és itt gondolok azokra a költségekre, amik egy vállalás indulásának a költségei és a fúzióknak, az egyesüléseknek a költségei. Végül pedig összefoglalásként úgy látjuk, hogy szükség van új jogszabályra, a letelepülés szabadságát ugyanis nem mindenütt fették le, és hogyha végre tennének valamit, akkor az lényeges megtakarításokat jelentene a vállalatoknak, és a letelepedés szabadságát is biztosította. Köszönöm. Köszönöm szépen ezt a jó összefoglalót. Körülnézek, hogy ki, kéri a szót, aztán én magam is jelentkezem, de Tejnasszony az első, tessék parancsoljon. Ja, vielen Dank für diese... Köszönöm szépen a tanulmány bemutatását, több kérdésem is van. Egyrészt egy tisztán technikai természetű kérdés. Arról van szó, hogy lesz egy német fordítás. Ezt nem találom az interneten, fenn van. Másodszorban, hogyha vegyes rendszerről beszélünk, akkor a saját hazám Németország is szerepel itt. És kérdezem, hogy ez tényleg összehasonlítható? hiszen a saját rendszerünkre nem mondanám azt, hogy igazi vegyes rendszer, hiszen a súlypont mégiscsak a székhelyi alapú elven nyugszik. Aztán még egy észrevételem van, hogyha a bizottság azt mondja, hogy vannak szabályok, és lehet fuzionálni, vagy átalakítani, Nos, hát a saját gyakorlatomban ritkán tapasztaltam ezt meg, is, hogyha megtapasztaltam, akkor ezek viszonylag nagy cégek voltak. Tehát több százmilliós forgalmat bonyolító cégek voltak, akik ezt végrehajtották, már pedig az EU-ban a cégek többsége semmiképpen sem ilyen léptékű cég. Tehát ezek a szabályok a kisebb vállalatokra nem vonatkoznak, akiknek a forgalmuk is kisebb. Köszönöm szépen, Tejnasszony! Én magam is feltennék önnek, Dan úrnak egy kérdést, egyrészt meg szeretném köszönni a munkáját, és azt a perspektívát, amelyet alkalmazott számunk, számomra, ez teljesen világos, hogy milyen fontos, hogy megvan a unit itt a házon belül, hiszen fontos tehát, hogy az európai többletértéket a parlament szempontjából világítsuk meg. A legutóbbi szakbizottsági ülésen is volt erről, szereztünk erről tapasztalatot, innen csak az Európai Bizottságtól, hanem a mi házunk, házon belüli egységünktől is kapjunk tudományosan megalapozott és mégis más perspektívát érvényre juttató beszámolót. Van azonban egy kérdésem. A, a postafiók cégekkel való bánásmód kérdésére szeretnék rákérdezni. Azok a cégek, tehát amelyek a székhelyüket áthelyezik, nem biztos, hogy gazdasági tevékenységüket is áthelyezik. Éppen ezt a szempontot szívesebben látnám még inkább megvilágítva ebben a szövegtervezetben. Úgy látom, hogy más nem kéri a szót, éppen ezért megadnám Dan úrnak a szót, hogy válaszoljon a kérdésekre. Thank you very much. Nagyon szépen köszönöm, elnök asszony. Először is a német fordítást illetően amint a végső változat megvan, akkor a többi eh, nyelvre is lefordítjuk, tehát egyelőre sajnos eh, nem áll rendelkezésre, de minél gyorsabban megpróbáljuk rendelkezésre bocsátani. Másik kérdés, hogy a tagállamoknak a, összeegyeztethetők a különböző eh, rendszerei. Mint ahogy hallottuk, a német jog szerint mind a két lehetőséget lehet használni, és mi mind a kettővel foglalkozunk a jelentésükbe, ezt örömmel elköndöm önnek, a weboldalunkhoz is rajta van ugyan. A bíróság elsősorban a az bejövő vállalkozások száma e, esetében hozott ítéleteket, nem pedig a áttelepülő vállalkozások szempontjából. Tehát ezért a jogalkotónak kell megoldani a problémát. A nagy vállalatokkal kapcsolatban azért merült fel a kérdés, mert a nagyvállalatoknak nyilvánvalóan könnyebb az akadályokat áthágni. Nyilvánvalóan, hogyha széttagolt a piac, akkor ez számukra könnyebben megoldható, de hogyha egyszerűbb szabályok irányelv állna rendelkezésre, akkor megváltozhatna a helyzet. Az elnök kérdését illetően az úgynevezett leveles láda, tehát az igazából nem létező vállalkozások esetében a hátrányos megkülönböztetés hiánya és a letelepedés szabadsága mind figyelembe vevendő és mi az önök kérdései és megjegyzései alapján próbáljuk majd kiigazítani a dokumentumunkat, és egy új verziót, új változatot küldünk önöknek. Herzlichen Dank für Ihre Köszönöm szépen ezt a nagyszerű munkát, amelyet elvégeztek. Talán még arról néhány szót szólnék, hogy hogyan járjunk el, hogyan folytassuk ezt a munkát. Én úgy gondolom, hogy ebben a kérdésben a júri szakbizottság és a plenáris is persze már hosszú ideje foglalkozik ezzel a kérdéssel már az elmúlt ciklusban, és ebben a ciklusban um, az Európai Parlament volt az, aki sürgette az ügyek előbbre vitelét, és a bizottságot um, ösztökélte, hogy uh, haladjon a jogalkotásban. Lehetőségünk van arra, hogy további szóbeli kérdést indítsunk, intézünk a bizottsághoz, állásfoglalást fogadjunk el. Ezek az eszközök, amelyek rendelkezésünkre állnak, de hát mindenki ismeri ezeket. Vagy azt is megtehetjük, hogy a következő ciklusban a következő biztost még inkább sürgetőleg szólítsuk fel, hogy tegyen ez dosszié tekintetében lépéseket. Azért vettem fel ezt a kérdést, mert mi az Európai Parlament ezt a kérdést újton újra felvetjük, és azt gondolom, hogy nem szabad, hogy kiengedjük ezt a kezünkből, és meg kell akadályoznunk, hogy e, a a polcokon porosodjon ez, a, ez az ügy. Kéri ezzel kapcsolatban valaki a szót, hogy hogyan járjunk el. Ha nem, akkor tovább lépünk és ez a 18. napi rendi pont, és megadom Szájer Józsefnak, a jelentéstevőnek a szót, hogy ragadja meg a szót. Tessék, parancsoljon. Um, Köszönöm szépen, elnök asszony. Íme újra itt vagyunk a delegált és a végrehajtó jogi aktusok kérdésében, mióta a legutóbbi jelentést befejeztük, azóta is kísért bennünket ez a kérdés. Nyomon követtem, hogy a parlament mivel foglalkozott a kérdésben. És a bizottság követte a saját kezdeményezésű jelentésünket. Ugyanakkor magyarul azt szoktuk mondani, hogy ha jönnek a tatárok, akkor menekülni kell. Tehát azt szoktuk mondani, így nem sürget a tatár. Azaz, tehát ebben a kérdésben is nyugodtabb megközelítést alkalmazhatjuk, hogyha a problémát megoldására akarunk koncentrálni, akkor valóban a helyzet, a helyzetet kell ezt szerint megvizsgálni. A Lisszaboni szerződés nagyon új um, kihívást jelentett a parlamentnek, hiszen világos különbséget tesz a delegált és a végrehajtási jogi aktusok között. A megkülönböztetés világos, de a gyakorlat azt mutatta az elmúlt négy évben, hogy nem mindenki így akarja ezt értékelni például a tanács szintjén. És a tanács egyértelműen nem akar egy bizonyos jogkört átadni, amelyel kizárólagosan rendelkeztek idáig, és a parlament nem rendelkezett ezzel. Hiányzik a hajlandóság a tanács részéről. A parlament pedig, és egy kicsit tapasztalatok, tapasztalatok, vagy, tapasztalatlanok vagyunk ezen a területen, és ezért a parlamentet a tanács gyakran manipulálni tud, Főleg, hogyha valaki a horizontális megközelítéssel a parlament horizontális jogkörével nem arra koncentrál, hanem csak a saját jelentésére koncentrál jelentéstevőként, és mindig az eljárás jogi rész szenved kárt. Azaz tehát meg kell szólítani ezt a helyzetet. És át kell tekinteni a helyzetet, és azra szeretném minnyájukat kérni, hogy ötletbőrzézzünk. Gyűjtsük össze, melyek az igazi problémák, hogyan tudjuk ezeket megszólítani. Nem vagyok ortodox a területen, mi több unortodox vagyok a területen. Szép öm, iránymutatások vannak. Öm, van egy ügy egyébként, ami már a luxemburgi bíróság előtt van. Azaz, tehát az Európai Bíróság ítélkezési gyakorlata például az essential és non-essential eszenciális és nem eszenciális elemek közötti megkülönböztetésben iránymutató. Ezen felül a szakbizottsági elnökök konferenciája is a, egy négy lépéses ajánlást tartalmaz az jelentéstevőknek, amelyben az az ajánlás is szerepel, hogy amikor fennáll ennek a lehetősége, akkor a jelentéstevők mindig ragaszkodjanak a parlament jogához. Tehát a problémák még mindig fennállnak, és ezek közül egy-kettőt fel szeretnék sorolni. Egyrészt a tanács manipulál és kihasználja a helyzetet, de nem csak erről van szó. Egyrészt ugye a tanács nem akarja delegált jogköröket átadni nekünk, azért sem, mert úgy érzik, hogy ez megelőző eljárásban nem konzultálnak velük kellőképpen, és bizony ezzel törődni kell. Hogyha az eljárásban a tanács nem bízik, akkor meg kell találni, hogy hol hiányzik a bizalom. A parlament részéről ezen felül a saját jelentéstevőinket is meg kell védeni, hiszen ahogy mondtam, a jelentéstevőinknek az az érdeke, hogy befejezzék a dossziét, lezárják a dossziét, és a legtöbben, akikkel találkoztunk, azt mondták, hogy hát ez egy nagyon nehéz dosszié a hobbiállatok vagy a mezőgazdaság területén. Megoldottunk minden kérdést, egy kérdés nem, ez a delegált vagy végrehajtási jogi aktusok kérdése. Most miért akadályozzuk meg a fontos dossziét, dosszié alkalmazását? Emiatt úgy fog tűnni, mintha ha szőrszálhasogatók volnánk. De hát ez történik minden alkalommal, és mi ennek az oka? Meg kell találni ennek az okát, és a saját jelentéstevőinket meg kell védenünk. Hogy a másik fél ne abuzálja, ne ilyen vele vissza, hiszen a tanács nagyon bölcsen alkalmazza mhm. ezt a lehetőséget. A saját szempontjaik alapján nagyon bölcsen járnak el. És ugye ezzel otthon is eh, érvelhetnek, hiszen ugye a tanácsnak otthon is el kell adni idézőjelesen az eredményeit. És azt mondják, hogy lehet, hogy a tartalmi kérdésben vesztettünk a parlamenttel szemben, de a delegált jogi aktusok tekintetében viszont mi győztünk. Tehát sokkal inkább látják -e terület eh, jelentőségét, ők kormányok hosszú távon gondolkoznak, mi ugye parlamenti képviselők, és jövő évtől új képviselők jönnek. Nagyon sok tapasztalatlan új tagunk lesz, képviselőnk lesz, aki megint nem lesz érzékeny erre a kérdésre. Persze itt a Juriban, és sok jelentéstevünk is tisztában van vele, hogy a, ezek a horizontális kérdések és a delegált jogi aktusok milyen fontos jelentőséggel, nagy jelentőséggel bírnak. Ők koncentrálnak is erre, és ilyen módon nem veszítik el a parlament befolyását. Na, ennyit a helyzet leírásáról. Mire teszek javaslatot? Egyrészt tekintsük át a helyzetet, nézzük meg, melyek a nagy problémák, és itt is arra teszek javaslatot, hogy ne szép nagy szavakkal éljünk. Persze, az fontos, hogy az szakbizottsági elnökök eh, eh, határozatát megerősítsük, de még fontosabb, hogy lássuk, hogy mit kell tenni. Az Európai Bírósághoz kell fordulni bizonyos esetekben, vagy az eljárási szabályokat kell módosítani, tehát milyen eszközökre kell javaslatot tenni, erre hívom, erre a gondolatcserére hívom meg önöket, amelyekkel javítjuk a helyzetet. Nyitott vagyok a javaslataik tekintetében, és a titkársággal egy menetrendet dolgoztunk ki, miszerint ez a jelentés július havában, vagy szeptember kerül a plenáris napirendjére, de visszautalok a metaforamra, amit alkalmaztam, nem sürget a tatár, tehát nagyobb, elég jelentést jegyzek én, a statisztikám jól néz ki, nem izgulok azon, hogy mikorra fogadjuk el ezt a jelentést, sokkal inkább azt tartom fontosnak, hogy a más szakbizottságokban lévő kollégák figyelmét és felhívjuk erre a figyelemre, és egy megalapozott, mélyreható jelentést készítsünk el. Tehát ez fontosabb, mint a sürgető szempont. Fölállítottam egy projekt csapatot, egy projekt tímet, melynek célja az, hogy minden szakbizottság inputját becsatornázzuk a jelentésbe, valamint, hogy a szakbizottságokban tisztában legyenek a kérdés jelentőségével. Ezen felül pedig a szakbizottsági elnökök kezdeményezését is meg fogom ragadni, és persze velük is tárgyalok, és persze az itt ülő kollégák felvetéseiből is gyarapodni szeretnék, hiszen önök közelről követték nyomon ezt a vitát, ezt az munkát, és remélem, hogy gazdagítják majd a jelentést. Az első véleménycserében, tehát kíváncsian figyelek az önök felvetéseire, és a későbbi dokumentumban remélem, hogy nem csak elméleti szöveget fogunk mondani, hanem gyakorlatra építünk. Jogászok vagyunk minnyáján, és persze szép könyveket, elméleti könyveket lehet írni, de hát így gyakorlati problémával állunk szemben, ezt meg kell oldani. Nem azt jelenti hogy mindenkinek ugyanazt kell tenni, hiszen látjuk, hogy vannak szakbizottságok, ahol jó, másokban nagyon jó gyakorlatokat szereztek, de hogyha jelentkezett egy probléma, és meg akarjuk erősíteni a delegált jogi aktusok alkalmazása területén a parlament álláspontját, akkor ezt fogalmazzuk meg, lássuk meg, hol rejlik a probléma, és azt gondolom, hogy ennek a ciklusnak az a felelőssége, mármint ennek a parlamentnek az a felelőssége, hogy egy biztosan megalapozott, de ugyanakkor rugalmas jogszabályt készítsen elő a következő ciklus munkatársainak. Köszönöm szépen. Danke. Köszönöm szépen, Szájer úr a világos szavakat. Rapkai és Stein asszony, a felszólalók. Elnök asszony, tudja tőlem, hogy én nem nagyon szeretem a saját kezdeményezési jelentéseket, azonban most itt egy olyan eset van, ahol van értelme a saját ért- kezdeményezésnek. Nem az, hogy van értelme, hanem szükséges is, hiszen nincsen más eszközünk. Úgy gondolom, hogy amit Szájer kolléga mondott, az teljes mértékben érthető. Tetszik nekem a kezdeményezés. Én sem tartok, tartom túl jónak az, hogy szép szavakat használjunk, tehát itt a plénumon határoznunk kell, és akkor ugyanaz lesz a sorsa, mint az összes többi saját kezdeményezésű jelentésnek, megy a szemét kosárba, és senki nem olvassa el. Nekünk pont az ellenkező az érdekünk, és pedig az az érdekünk, hogy a szakmunkában a kolléganők és a kollégák olyan helyzetbe kerüljenek, hogy ezt az új eszközt a parlament érdekében használják. Ez egy olyan téma, ahol itt nem az irányról van szó, tehát hogy milyen irányba politizálunk. Itt nem különféle pozíciók ról van szó a frakciókban, hanem a konkrét felhatalmazáson alapuló jogi aktusoknál, hanem itt ez egy intézményi kérdés. Tudják, hogy egy intézményben én a priori nem bízom, ez a tanács. És ez így is marad. Tanácsnak teljesen más lehetőségei van. Tanácsnak nem csak szakmai, hanem személyzeti lehetőségeik is mások, sokkal nagyobb a stábuk, mint nekünk például. Itt a mi kollégáink, hogyha kenyértörésre kerül a sor, akkor van egy-két munkatársa. És akkor a frakcióban is van még egy-két munkatársa, aki segít, de az össz spektruma annak, amit a szakbizottságban le tudunk fedni, még a titkárság munkatársainak a segítségével is történik, de sokkal rosszabb kiinduló helyzetben vagyunk, mint a tanács. És erre is koncentrálnunk kell. Tehát igazából kifejlesztünk valamint cselekvési ajánlást, amely abból is táplálkozik, hogy mi jogi szakbizottságként felelősek vagyunk a delegált jogi aktusokért. Tehát itt a szakbizottságban döntünk, azonban természetesen abban a rotációs rendszerben állandó jelentéstevőnk van a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok tekintetében és a komitológia tekintetében. Úgy gondolom, hogy amire szükségünk van, az egy leltár. Tehát csináljunk leltárt, hogy egyszerűen megkapjuk a feelinget. A bizottság jelentéseket terjeszt elő, azonban ezek általában későn jönnek. Ismerem a saját múltamból is, ezt a gazdasági bizottságból jön egy jelentés a verseny jog eljárásról másfél évvel később, mint amikor aktuális lenne, senkit nem érdekel már. És amikor megkapjuk, addigra már nem aktuális. És akkor még minek megírni? Másfél évvel később, amikor jön valamilyen ajánlás, senkit nem érdekel. Tehát, hogyha egy kicsit igazítani akarunk a dolgon, akkor sokkal hamarabb kell lépnünk, és igazából nem, nem értem, hogy egy ilyen jelentés miért nem tud korábban megérkezni. Lehet, hogy tévedek, de én úgy tudom, hogy a bizottság jelentése a 291-es és nem a 290-es cikkhez igazodik. És nem tudom, hogy hány hány ilyen delegált és végrehajtott jogi aktus van. Nem tudom, hogy hány van jelenleg, hányat utasítottak el. Ez egy statisztikai kérdés is. Úgy gondolom, hogy fáradtságos dolog ez, de egyszerűen kell egy áttekintés, hogy mennyiségileg tudjuk, hogy mi a helyzet, hogy minőségi következtetést is tehessünk. Szájer kolléga is mondta, hogy az Európai Bíróságnál is vannak már esetek. Mi történik tulajdonképpen, hogyha az Európai Bíróság a 291-es intézkedéssel elutasít valamit? A 290-es esetében ez világos. Van egy-két ilyen kérdés. Úgy gondolom, hogy ilyenkor a frakciókon keresztül is szervezhető ez, de főleg a szakbizottság és az előadó dolga az, hogy tapasztalatokat gyűjtsön, hogy mi történik a többi bizottságban. Tehát én árnyék előadó voltam a frakcióm részéről, és a saját frakciómmal is elmondtam, hogy az előadóval, vagy az árnyék előadóval, a saját frakcióm előadó, árnyék előadójával, a többi szakbizottsággal tartunk egy tapasztalatcserét. Már egy ideje megkérdezzük konkrét kérdésekkel a többieket, a koordinátorokat a frakciómban, hogy milyen tapasztalataik vannak, és úgy gondolom, hogy ezt mindenképpen meg kell tennünk, hiszen akkor, mivel intézményi kérdés, nem pártpolitikai vita kérdése, és szerintem akkor így eredményre is juthatunk. Úgy gondolom, hogy bilaterálisan, tehát a előadó, árnyék előadó között megalapítottunk, hogy hogyan tegyük, ahogy tehát itt egymást segíthetnénk Szájer kollégával, hogy akkor mi legyen a módosítókkal. De nyitva hagynám most, hiszen ez most nem az a pont, ahol azt mondjuk, hogy most itt sok módosító kell a jelentéstervezethez. Hiszen zajlik a vita a szakbizottságban, és ez a vita nagyon jól visszaadja, hogy mik az álláspontok, tehát akkor minek annyi módosítót benyújtani. A frakcióm részéről én felajánlom a kollegiális együttműködés Szájer kollégával. Köszönöm szépen, Tájnasszony, és utána Speroni úr. A téma roppant fontos, azonban sok kolléga a többi szakbizottságból ezt nem ismerte még fel és rengeteg dolog nem világos. Tehát több dolog nem világos, mint világos. És nem jogi téma. És ezt sem fogta föl a többi. Tehát nagyon politikus kérdés, politikai kérdés, hogy a felhatalmazáson alapuló jogi aktusokkal mi legyen. Hogyha valaki ismeri a módosítóimat, akkor tudja, hogy azokhoz tartozom, akik a delegált jogi aktusokat eh, nem igazán eh, fogadom el, csak ott, ahol teljes mértékben eh, fontosak, szükségesek, tehát mint például a jelzálog irányelv esetében. Azonban tényleg lényeges lenne egy statisztikát felállítani, hogy mikor van felhatalmazás delegált jogi aktusokra. Kijelentetem, hogy az adatvédelmi rendeletben 45 esetben van felhatalmazáson alapuló jogi aktus. Tehát száz oldalnyi a rendelet. Itt kijelenthetjük, hogy hát igazából ez ma visszaélés a dologat. 45 delegált jogi aktus van az adatvédelmi rendeletben. Nemrég eh, a számviterről folytattunk trilógust, ez egy konkrét probléma volt, ezek titkosak a trilógusok, de annyit elmondhatok, hogy nem egyeztünk meg a tanácssal, hogy ami a javaslat ott, az egyáltalán felhatalmazáson alapuló aktus, vagy nem. Tehát a jogi szolgálatok is veszekednek. Nagyon sok minden nem világos ezen a téren. És szeretnék utalni arra, hogy én már tartottam egy rendezvényt a témáról. Hát nagyon száraz téma volt. Hát kíváncsiak, hogy hány embert érdekel ez. Tehát igazából a berlini tartományi képviselet zsúfolásig tele volt, amikor erről a témáról beszéltem. És most hivatalosan is bejelentem, hogy március 6-án, jövő héten, 9.30-tól 12.30-ig ebben a parlamentben Mayer professzorral kerül sor egy rendezvényre. Már nagyon sokan jelentkeztek, tehát eh, eljönnek a szakma korifeusai. Itt különféle szakmai témákról beszélnek majd, élelmiszerről, egyéb témáról. Tehát, hogyha ezt így egyszer átjátszuk, akkor ki bukkannak majd a problémák is. Tehát mindenkit megkérek, hogyha tud, jöjjön el, mert egy nagyon politikai téma azonban jogi köntösben jelenik meg. És főleg a bizottság munkatársai részéről is van egy érdeklődés, hiszen ők tudják, hogy mennyi mindent élhetünk el a felhatalmazáson alapuló jogi aktusokkal. Köszönöm szépen. Köszönöm. Speróni úr. Grazie. Nagyon szépen köszönöm, elnök asszony. Azt hiszem, a témát elég jól ismerem, mert a mi 48-as alkotmányunkban hasonló jogi aktusok vannak. Tehát ilyen felhatalmazáson alapuló jogi aktusok eh, az el, a köztársaság elnökét eh, való eh, különböző rendeletek, elnöki rendeletek. Az alkotmányos bíróság is már több alkalommal hozott eh, ítéleteket, és eh, tett lépéseket, amikor túl sok felhatalmazás történik. Például volt egy olyan eh, jogalkotási rendelet, amelyet megsemmisítettek, ugyanis a kormány túllépett a parlament által ráruházott mandátumon, hatáskörön. Hát, hogyha megnézik, hogy az utóbbi öt évben mi történt Olaszországban, akkor talán hasznos következtetéseket tudnak levonni. Szerintem itt nem csak a parlament és más intézmények közötti konfliktusról van szó. Itt most nem arról van szó, hogy az előadót vagy másokat védünk, hanem az állampolgárokat védjük. A jogalkotási aktusok azok az állampolgárok, a vállalkozások és egész Európája számára tulajdonképpen meg kellene könnyíteni a dolgokat, és gyakran nem világos, hogy kinek mit kell tennie de a cikkek világosan fogalmaznak. Tehát, hogy jogalkotási aktusra van itt szükség, és mi társ jogalkotók vagyunk, mi saját magunk akarjuk ezt a munkát elvégezni, nem másokra átruhatni, felhatalmazni és amikor felhatalmazásokat adunk, akkor nem akarjuk azokat túl széles körűen tetni, tenni. És az intézmények ennek alapján fognak cselekedni. Nyilvánvalóan nem csak mi vagyunk, hanem a luxemburgi bíróság is, amely felhatalmazásokat adhat, de ugyanakkor ott van a visszavonásnak is a joga. Tehát ezt világosan kell látnunk így magunk között nem akarunk túl sok hatalmat tenni más intézmények kezébe, de világos, jól meghatározott belső eljárásokra van szükség, és akkor nem lesz probléma. Köszönöm szépen, Speroni úr. Most a bizottság képviselőjének szeretném átadni a szót, aki itt van. Tenfield úr. Elnézést, mindig rosszul ejtem ki a neveket. Tenyer úrnak Utána Szájer úrnak, az előadónak, és utána pedig szavazunk. Baldassare úr. Baldassare úr hajlandó arra, hogy rögtön a következő napi rendi ponttal a szavazás után foglalkozunk. Most a bizottság képviselője szó. Thank you, Mrs. Chair. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is szeretném megköszönni Szájer úrnak, hogy újra foglalkozik ezzel az anyaggal. Már a múltban is öröm volt vele együtt dolgozni, és most is készen állunk ezen horizontális kérdéssel kapcsolatban együttműködni, és ezt a kezdeményezést felkarolni. A mi szempontunkból ez a helyzet olyan, mint a félig tele vagy félig üres pohár. Politikai szempontból nagyon sok jogi eszközt fogadtunk már el, különösen a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok, vagy pedig a végrehajtó aktusok esetében. A bizottság saját maga is sok felhatalmazáson alapuló jogi aktust hozott létre, anélkül, hogy problémákat okozott volna és ez nem csak a tanács számára fontos, az, hogy a gyakorlatban úgy látjuk, hogy ez a gyakorlatban nem okoz problémákat. Tehát akkor a konzultációkat megfelelően végeztük el, a parlamentet tájékoztatók, és és nem volt probléma sem a parlament, sem a tanács részéről. Ez a pozitív oldala a dolognak. És és úgy láttuk, hogy nagyon segítőkészen állt mindenki hozzá a tárgyalások során. A negatív aspektusa a kérdésnek, ahogy Szájer úr is mondta, és mások is megegyezték, ez az, hogy mi legyen delegált, és mi legyen végrehajtási aktus. És nagyon sok vitában ez a központi kérdés és e, fennáll a veszély, hogy ezt a végére hagyják aztán, és és fennáll a veszélye annak, hogy, hogy politikai döntéseket hozzanak. De általánosságban ez egy jogi kérdés, és hogyha nem helyesen döntünk, akkor bármilyen később hozott aktus törvényességse számát, törvényessége oldalát ez befolyásolja. Gyakorlatban azt látjuk, hogy a, a felhatalmazásokat úgy adják, hogy végrehajtásra vonatkoznak, amikor mi pedig úgy láttuk, hogy ezek delegált oktusok lennének. Szerintünk most nagyon fontos az, hogy együtt dolgozzunk a tanácssal, azért, hogy megpróbáljunk egy intézményközi párbeszédet létrehozni, hiszen pontosan a delegált és a végrehajtási aktusok közötti különbség a nagyon fontos most ennek a meghatározása azt hiszem, hogy most már elég tapasztalat áll eh, rendelkezésre, hogy holisztikusan megközelítsük ezt a kérdést, és egy horizontális megközelítést dolgozzunk ki. És ilyen módon talán sikerül eh, koherenciát eh, kialakítani, és különösen a pénzügyi perspektívákat illetően ez nagyon fontos lenne. Épp ezért tehát egy asztal köré kellene ültetni az intézményeket, hogy ezeket a kritériumokat kidolgozzák. Köszönöm. Szája. Köszönöm szépen, Szájer úr. Köszönöm szépen. Szerintem nagyon jó kezdőrúgás volt ez a vita számára. Kollégák említették, hogy egy kicsit több tapasztalatunk van, mint korábban. Azonban a vita visszatükrözte a frusztrációt is hiszen mindig eh, úgy érezzük, hogy eh, kiszorítanak minket a játéktérről. És eh, a bizottság képviselője is elmondta, hogy sok a probléma. Nagyon sok tapasztalatot is gyűjtöttünk. Azonban vannak még problémák, amelyeket meg kell oldani. Néhány problémát az Európai Bíróság fog megoldani, amikor a tanács és a parlament pozíciója más. De nem szabad beleegyeznünk abba, hogy bizonyos jogainkat feladjuk. Tehát bonyolult a helyzet. Osztom Rapkai kolléga nézetét a saját kezdeményezésű jelentésről. Tényleg nagyon jó érv, amit hallottunk tőle, és éljünk is vele, különben elpazaroljuk az időnket. Tehát nagyon jó vitáink vannak, kellemes vitáink vannak. Azonban egy nagy probléma itt a delegált és végrehajtási jogi aktusokkal, hogy nyilvános nyomás nehezedik a parlamentre, hát főleg a jelen helyzetben, hogy ne legyen második olvasat, hogy legyen első olvasatos megalapodás. És hogyha második olvasatra megyünk át, itt a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok miatt, akkor nem tudjuk elmondani nekik, hogy miért. Legutóbb amikor megjárt, megváltoztattuk az eljárási szabályokat itt a mandátumok megvizsgálása tekintetében, akkor itt a parlament jogait akartuk megtartani a második olvasat miatt. Hiszen eh, nagyon fontos, eh, hogy minden sürgős dolog első olvasatban kapjon megoldást. Tehát az összes kollégánk ezt a gyakorlatot folytatja. Tehát egyszerűen tudnunk kell, hogy hogyan védjük meg a parlamentet a nyomástól lehetnek itt eljárási változások is, tehát nyitottnak kell lennünk ebben a tekintetben. Tájnasszony fáradozásait nagyra becsülöm, ez az én megközelítésem is, hogy tudjuk, hogy hol vannak ezek a problémák. De hogyha dönteni akarunk, hogy mit csináljunk, tehát, hogy most delegáljuk ezt a hatalmat, vagy döntsünk a jogi aktusban, az is nagyon fontos hiszen a parlament nem vállalhatja magára az összes részletet. De hogyha úgy döntünk, hogy nem egyedül csináljuk, akkor két választásunk van. Az, hogy megtartjuk az ellenőrzést, és végrehajtunk, vagy pedig elveszítjük az ellenőrzést, és akkor a tanács lép először, hogyha elveszítjük a hatalmunkat. Tehát ebben a parlament pedig megpróbál mindent a jogi aktusban szabályozni. De most a többiektől is függünk. Én nem leszek jelen a rendezvényen, hiszen Joseph Dole megkért, hogy én elnököljem a frakcióülést, ugyanakkor lesz, de a kollégáim ott lesznek, és mindenképpen eh, megtudom, mi történik. Tanulmányozok az olasz példát, és természetesen minden kollégának hálásak vagyunk az együttműködésért. És biztos vagyok benne, hogy így ki is dolgozhatunk valamit. Tehát teljes mértékben nyitott vagyok itt a rugalmas megközelítés tekintetében, hogy tényleg létrehozzunk valamit a kollégáink számára, főleg más bizottságokban is. Ez a jelentés célja. Köszönöm szépen. Köszönöm. Akkor most áttérünk a szavazásra. Tehát itt az összes jelenlévőt vizsgálom meg, és nem tartok próbaszavazást, hiszen azért ma eléggé nyilvánvaló, hogy ki van itt és ki nincs itt. Áttérünk az első véleményre, Stojanov úr véleményére, és Stojanov úr sajnos nincs jelen, de ennek ellenére szavazunk, és most mindenkit megkérek, hogy vegye elő szavazókártyáját. Van valaki, akinek nincs szavazókártyája? De ma tényleg annyira áttekinthető, és éppen ezért mindenkit megkérek, hogy emelje fel a kezét. Tehát, ki támogatja Stojanov úr véleményét? Ah, pardon, pardon. Elnézést kérek, elnézést kérek, elnézést. Ich bin jetzt irgendwie heute in Ma valahogy nagyon szétszórt vagyok, tehát elnézést kérem. Érek, nézzék el nekem, megpróbálok lassabb lenni. Tehát természetesen úgy folytatjuk, ahogy lennie kell. Tehát a 9-es módosítóval kezdjük, ki van mellette, ki ellenzi. Na hát ez most nem volt túl átlátható. Akkor még egyszer megkérdezem, ki van mellette, ki van ellene. Elfogadtuk. A négyes módosító mellett ellene elutasítva a tízes mellett, ellene, elfogadtuk. Ötös módosító mellett, ellene, elfogadtuk. 11-es módosító mellett, ellene, ezt ellenőrzöm. Mindenki szavazott? Elnézést, elnézést. Tehát nem mindenkinél van itt a szavazókártyája. Tehát 8 hét ellenében elfogadtuk. 8 mellette, 7 ellene. A következő módosító, a hatos módosító mellette, ellene, elutasítva. Hetes mellett, ellene, elfogadtuk. Az egyes mellett, ellene, ezt ellenőriztetnem kell. Úgy tűnik, hogy elfogadtuk. Tehát 9 mellette, 5 ellene, tehát 9, 6, elfogadtuk. Tehát kérem mindenki egyértelműen emelje fel a kezét. 8-as módosító, ellene, elfogadtuk. Kettes módosító mellett, ellene, elutasítva. Hármas módosító mellette, ellene, ez egyértelmű, akkor a zárszavazás következik, elektronikusan. Kérem mindenki szavazzon. Zárom a szavazást, egyhangúan elfogadtuk. Gratulálunk Stojanov úrnak, aki ma sajnos nincs itt. Akkor most áttérünk a következő témára. Ez itt a jogalap. Speroni úr véleménye. Itt a bulgáriai, litvániai és szlovákiai atomerőművek leszelését segítő támogatási programok. Szeretne valaki hozzászólni? Lichtenberger az. Ja, herzlichen Dank. Köszönöm szépen. Úgy gondolom, hogy ebben az esetben nagyon pontosan kell eljárnunk, itt a jogi szolgálat, és a jogi szolgálatot még megkérdezném, hogy mi a véleménye. Arról van szó, hogy itt a csatlakozási jegyzőkönyvek kett jogalapnak tarthatjuk-e? Véleményem szerint inkább egy ritka eljárásnak minősülne ez, hiszen a parlamentnek erre semmilyen befolyása nincsen, másodszorban pedig szerintem itt jogbiztonságért és tisztázott helyzetért kell fáradoznunk. Tehát a Itt az Euratomban meglévő jogalapot szerintem meg kell hagyni. Tehát, hogyha a dolog lényegét tekintjük. Azonban egy roppant bonyolult dologról van szó, és csak említeni szeretném, hogy itt a leszerelésekre szánt összegek Litvániában megvizsgálta a számvevőszék, és nagyon problematikusnak találta a helyzetet. Tehát eh, eléggé fontos az, hogy hogyan kezeljük ezt a helyzetet, de örülnék, hogyha a jogi szolgálat is elmondana a véleményét. Erről annyit mondanék, hogy az ITRE nem fog rögtön szavazni, tehát eh, minket sem sürgetnek a tatárok. Köszönöm szépen, Lichtenberger asszony! Akkor most átadom a jogi szolgálatnak a szót, hogy nyilatkozzon. Ez természetesen azt feltételez, hogy valaki itt is legyen. Köszönöm szépen. Elnök asszony, egy kicsit késett a fordítás. Igen, itt az atomerőművek leszereléséről van szó, Bulgáriában, Litvániában és Szlovákiában. Itt az Euratom szerződésen alapul ez. És ez megfelel az 52-es cikk tartalmának. A tény az, hogy az atomerőművek leszerelése az EU-s csatlakozás következménye. Ezek az országok ezeket az atomerőműveket megígérték leszerelni. Ez egy előfeltétel volt. Bulgáriában és Szlovákiában 2006-ban és 2009-ben hajtották ezt végre, de Litvániában volt egy különleges probléma, és az több értelműbb. Ennek a következménye az, hogy nincsenek kétségek Bulgária Szlovákia esetében, hogy az egyetlen lehetséges jogalap az Euratom 203-as cikke. Litvánia esetében Más a helyzet, hiszen itt a bizottság által javasolt 203-ast is használta, vagy a négyes számú jegyzőkönyvet. Tehát Litvánia esetében. Jogi szolgálatként kételkedünk, hogy a négyes jegyzőkönyv nem szab meg időpontot, Azonban az időpont mégiscsak a pénzügyi kérdésen múlik. Tehát 2003-ban a pénzügyi kitekintés alapján 2006-ban állapították meg a leszerelést. Azonban 2007 és 2013 között kellett volna ezt megtenni. Tehát a négyes számú jegyzőkönyv alapján a pénzügyi támogatás csak is erre a két leszerelési időszakra vonatkozhat. Ezen túlmenően itt az Euratom 203-as cikkét kell alkalmazni. Ez nem jelenti azt, hogy ezután nincs pénzügyi támogatás, ez csupán azt jelenti, hogy a jogalap más lesz. Tehát a négyes jegyzőkönyv használata helyett más lehet használni, és itt az Európai Parlamenten nem kell a tanácsnak konzultálni, a minősített többséggel dönthet. És itt az Euratom 203-as cikke értelmében kell dönteni az Európai Parlamenttel konzultálva egyhangúan. Köszönöm. Köszönöm szépen. Úgy gondolom, hogy Speroni úr két szót. Parancsoljon. Grazie, Köszönöm szépen, elnök asszony. A jogi szolgálatnak, a szakértőjenek e, a szájából először az a szó hallott, hangzott el, hogy kétértelmű. Tehát hogy nem világos, hogy milyen szabályokat kellene itt alkalmazni, ugyanis a tanács és a bizottság e, és a különböző jogi szolgálatok különbözőképpen értelmezik ezt a kérdést. Jelentéstevőként én magam is e, nehezen tudtam értelmezni a szabályokat. És ebben az esetben igazából nem igazán szeretném követni, amit a mi jogi szolgálatunk mond, mivel a szabályok olyan kétértelműek, ezért a csatlakozási aktusnak a négyes cikkét kell alkalmaznunk, amelyben az áll, hogy ez a pénzügyi támogatás 2016-ig, és még azon túl is folytatódhat. tehát akkor én nemet mondanék, mert nem világos, hogy van-e határa ennek a pénzügyi támogatásnak. Ágyathók. Lichtenberger asszony parancsoljon. Egyetértek Speroni kollégával, amennyiben ez egy meglehetősen komplex ügy. De bizonyos kérdéseknél fel kell tennünk a kérdést, milyen célt követünk. Márpedig a cél világos. Biztosítanunk kell, hogy az Európai Unió pénzét olyan célra adjuk ki, amelynek, amelyre számba van. És ez a kérdés áll a dolog hátterében, ez a cél tehát, hogyha visszaemlékeznek a vitákra Románia és Bulgária csatlakozása kapcsán, Bulgária és Litvánia csatlakozása kapcsán, itt a nagyon régi és nagyon veszélyes atomerőművek kikapcsolása egy szempont volt, egy feltétel volt. Sok tagállamban erről pedig intenzív vita is folyt. Ez az egyik szempont, de van itt még egy szempont. Mégpedig az, hogy a különböző pénzügyi tervekben figyelembe kell vennünk ezeket a keretszámokat, és lehetőség szerint meg kell, el kell kerülnünk, főleg, hogyha pénzügyi kérdésekről van szó, hogy átláthatatlanok legyenek a szabályok. Mint hogy azonban a vita ennyire komplex, javaslom, hogy ezt a vitát legközelebb elmélyülten folytassuk le még egyszer annak érdekében, hogy a szakbizottság tagjainak még egyszer lehetősége legyen arra, hogy a komplex anyagba kellőképpen elmélyülhessen. Valóban a téma komplex, ezt a felszólalásokból is hallhattuk, világossá vált, de hát egyszer valamikor döntenünk is kell. Nem tologathatjuk magunk előtt, tehát mielőtt a szavazásra térnénk rá, még feltenném a kérdést önnek. Van-e, van-e valami érv az ellen, hogy nem most szavazzunk? Ön, Lichtenberger asszony, ön tehát ellenzi, most szavazzunk? Ellenzi. Más is ellenzi? Hát akkor szavazt, megszavaztatom. A véleményről, Speroni kollega véleményéről szavazunk tehát a bemutatott formában. Ki támogatja? Ki ellenzi? Elfogadtuk. Um, uh, uh, Mielőtt egy magánbeszélgetésbe siklanánk, az utolsó uh, szavaz, szavazón, szavazólistánkon az utolsó Stojanov jelentés Delegation of Legislating Powers, az egészről szavazunk mellette, ellene. Elfogadtuk. Ezzel a mai szavazást befejeztük. Még egyszer köszönöm Baldassare úrnak, hogy a következő napirendi pont taglalására hajlandó volt, hogy most megvitassuk. Ez Baldassare újé szó, és kérem szépen, hogy ki kimegy a teremből, csendben tegye ezt. Bene. Grazie, Presidente. Köszönöm szépen, elnök asszony. Ez az javaslat egy új jogi eszközt vezet be, egy konzervatív eszközt. Nem, itt a, a bank számlákkal kapcsolatos nemzeti eljárásoknak az alternatívájáról van szó. Elsősorban arról, hogy meglepjük, meglepő hatás érjünk el tehát, hogy ne lehessen átutalni összegeket más bankszámlára. Tehát olyan eljárást szeretnénk elérni, amely zárolás előtt létrehozható abban a tagállamban, ahol a lakhelye van az, ennek az egyénnek. Tehát azt szeretnénk biztosítani, hogy megelőzzünk megelőzzük azt, hogy összegeket átutaljanak egyik bankszámláról a másokra, másikra. Mint ahogy az vitából már kiderült, a fő leglényegesebb kérdés az, hogy az adós és a hitelező között rendezzük a helyzetet. Tehát az a fontos, hogy az expárta eljárás során ez a meglepetés elem megmaradjon. Hiszen jelenleg a túl drákói hatást ér el a rendelet. Ezért egy sor módosítót nyújtottak be, hogy kevésbé szigorú legyen ez a hatás. A javaslat az, hogy kivételes, megalapozott esetekben a joghatóságok megállapítsák, hogy a követelés valóban megalapozott-e. Épp ezért a kérelmezőt felkérik információ szolgáltatására. Épp ezért elegendő bizonyítékra van szükség arra, hogy valóban tartozik-e az egyén. Végül pedig van egy olyan módosító, hogy a, a hitelező felelős legyen mind olyan kárért, amely az adóst érheti, bármi is legyen az oka. Például hogyha ennek a követelésnek nem, követelés nem eleg, megfelelően megalapozott. És a hitelezőnek kártérítést, e, és a, hogyha végrehajtják ezt a végzést, a, a, és aztán később ö, vissza kell vonni, akkor megfelelő kártérítést kell ö, biztosítani, hogy a két pozíció között egyensúlyt hozzanak létre. Aztán van a tájékoztatás kérdése az adósnak a folyószámláját illetően, tehát hogy olyan információt ne közöljenek, amely a banktitkot megsérteni. Épp ezért a javaslat ezt kizárja az alkalmazás hatája alól ugyanígy az öröklést is. a rendelet célján túlmutat, ez hatáján túlmutat ez a javaslát, további garanciákról szól, nemzetközi kereskedelmet illetően, vagy határokon átnyúló kereskedelem esetében ezzel kapcsolatban lesz egy hatásvizsgálat. Végül pedig e, a bankszámlának a meghatározásából a pénzügyi eszközöket kizárják, ugyanis, hogyha zárolnak vagy befagyasztanak egy e, bankszámlát, akkor nyilvánvalóan felmerül az összegek kérdése, az időpont kérdése, például az értéke bizonyos részvényeknek, stb. változhat attól függően, hogy mi történik a piacon. Nos, végül szeretném felhívni az figyelmet arra, hogy február 26-a a módosítók benyújtásának a határa ideje, és szeretném megköszönni a kollégáknak, akik már is hozzájárultak ehhez a kérdéshez. Ugyanis ez egy nagyon fontos kérdés a belső piac fejlődésének a szempontjából, ugyanis így könnyebbé, megkönnyítjük a határokon átnyúló kereskedelmet. Köszönöm, Baldassar úr, most Berlinger úr, majd Tejnasszony, végül Speroni úr kapszott. Tessék, Berlinger úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. A frakciónk osztja a jelentésnek az általános irányát és hangnemét, ugyanis ez egy nagyon fontos jogi eszköz, és szükséges is. Mindig is egyet értettünk a jelentéstevővel, hogy egyensúlyt kell találni. És a bizottság javaslata a kérelmező, tehát az adós vagy a hitelező mellett áll. Tehát Belveszeri úr jelentése jelentős előrelépést jelent. Különösen és ezzel kapcsolatban benyújtunk majd további módosítókat is, ahhoz, hogy javítsunk ezen a dokumentumon, ahogy ezt a jelentéstevő is elmondta. Egyet értünk a jelentéstevővel, hogy a 12-es cikk például megfelelő irányba mutat. Nyilvánvalóan a magánélet tiszteletben tartásával foglalkozni, és itt gondolok a a folyószámlákkal kapcsolatos információról, hiszen ezek nagyon érték, érzékeny eh, információk. És eh, az illetékes eh, hatóságoknak, ezeknek a szabályoknak az igazításában részt kell venni. Mindesre követjük, amit a jelentéstevő javasol. Köszönöm szépen, Tejnasszony, parancsoljon. Kettős szerepet fogok elfoglalni. Egyrészt az árnyék jelentéstevő, az ALDE árnyék jelentéstevőjének véleményét fogom elmondani, aki ma sajnos nem tudott itt lenni. Ezután pedig egy-két észrevételt saját nevemben teszek meg. A kollégám elnézést szeretne kérni, hogy ma nem tud részt venni ebben a vitában. Megköszöni a jelentéstevőnek ezt a jelentéstervezetet, amely konstruktív javaslatokat tartalmaz, miközben megőrzi az Európai Bizottság jó javaslatának szellemét. Egyetért a jelentés többi véleményével, hogy a rendelet, hogy az az öröklés, illetve a különböző magájogi kérdések hatástanulmányát el kell végezni. Krisztián nagyra értékeli a pénzeszközök megszüntetését a definíciók közül, hiszen nagyon nehéz volna a cél elérése egy ilyen helyzetben, hogyha ezt nem törölnénk ki. Egyetért azzal is a jelentéstevővel, hogy egyensúlyt kell találni az adós és a, a hitelező igényeinek kiegyenlítései között, és egyetért abban is, hogy szükség van arra, hogy a hitelező megfelelő igényt nyújtson be, illetve meg, megfelelően tudja ezt bizonyítani. Kilisan ragaszkodik ahhoz is, hogy az eljárást megfelelően átláthatóvá tegyék, máskülönben a kérelem nem érvényes, és így biztosítani kell, hogy a jogbiztonság érvényesüljön. Krisztán ezen felül pedig a felelősségvállalás rezsimjét is fenntarthatónak tartja, de ugyanakkor úgy gondolja, hogy a megfogalmazás nem elegendő világos, hiszen a kár az IEPU-ból származik. Még egyszer, Még egyszer a saját nevemben köszönetet szeretnék mondani Baldassare kollégának, azért, hogy azon aggájainkat, hogy az adós jogai nem kellőképpen érvényesülnek, figyelembe vette, mégpedig megfelelő módon vette figyelembe. Azért is hálás vagyok, hogy a családi jogi kérdéseket kivettem a kérdésből, és ezért követte az ajánlásunkat, hogy egy hatástanulmányt is végrehajtsunk, és úgy gondolom, hogy a pénzeszközöket valóban ki kell venni a jogszabályból, hogyha már a gyakorlatban alkalmazzuk ezt, akkor lehet kitérni erre is. Ugyanakkor azt is biztosítani kell, és ez egy jó változás a szövegben, hogy a hitelezőnek hivatali nyilatkozatot kell tennie, Ráadásul, hogy hamis adatokat adott meg, ennek jogi következménye is kell, hogy legyenek, de ugyanakkor úgy gondolom, hogy ezt egy picit differenciáltabban, a felelősségvállalás kérdését differenciáltabban kell megfogalmazni. Másrészt Ugyanakkor az is helyes, hogy az adóst meghallgassák bizonyos esetekben, amelyekről a bíróság dönt, de úgy gondolom, hogy minden egyes tagország bírája eldöntheti, hogy, és ebbe bízunk is, hogy el tudja dönteni, hogy igazat mond-e az adós vagy sem, és hogy szükség van egyáltalán az adós meghallgatására. hiszen hogyha egy nem jogosult döntés, egy jogtalan döntés okán esetleg egy számlát zárulnak hónapokra, és ez egy céget kárba, illetve csődbe sodorhat, nos ez a veszély nagyobb, mint az a veszély, hogy esetleg a hitelező nem jut a pénzéhez, hiszen a végrehajtást vagy a törlesztési időt meg lehet hosszabbítani. Éppen ezért azt gondolom, hogy a két veszély, a jogrendre és a jogbiztonságra lesekedő veszély összehasonlítása alapján így kell eljárni. Egy kérésem van még. A mi, tehát az ALDE meglátása alapján a módosító indítványok benyújtásának határideje nagyon közel van. Ez ugye február 27-e, tehát kérdezem, hogy nem lehetne ezt egy picit elhalasztani, mondjuk hét végéig. Mert végezetül azért nem sürget ez a dosszié. Hosszabb ideje napirendünkön van. Tehát kérem, hogy fontolják meg, hogy nem lehetne a módosító indítványok benyújtásának határidejét elhalasztani. Speroni úr, majd Lichtenberger képviselő. Köszönöm szépen elnök asszony. A bizottságnak a kezdeményezése nagyon jó. És a jelentéstevő is nagyon jó munkát végzett. Nyilvánvalóan, mint ahogy ő is mondta, egyensúlyt kell teremteni a két fél, tehát a hitelező és az adós között és van mit tennünk ezzel kapcsolatban. Nyilvánvalóan itt nagyon fontos a bizonyos, bizonyosság eh, kérdése. Nyilván a bíró dönt, de hát ez nem mindig jelent garanciát. Néhány megjegyzésem lenne. Először is. A közös számlák lehetnek akár tíz embert is érintő közös számla. Ezek esetében lehetséges-e, hogy csak az adósnak a részét zárolják? Nyilván vannak olyan esetek folyószámlákat illetően, például egy belga ügyvédnek egy olyan számlát kell nyitnia, amelybe azokat a díjakat fizetik be, amelyet az ügyfeleik fizetnek be nekik, és ebből fizetik a költségeit. És ez tulajdonképpen nem az ő rendelkezésére áll, hanem egy harmadik fél rendelkezésére. Épp ezért az ilyen helyzetet is figyelembe kell venni. A másik pedig a biztosíték számlák. Hogyha megvizsgáljuk, akkor láthatjuk, hogy különböző módon lehet pénzt betenni egy számlára. A folyószámla a legegyszerűbb, de van egy takarékszámla is, amelyet nem folyószámlának hívnak, de például ez beletartozik e E, e, ennek az esetnek a keretébe. Ugyanakkor, ha saját alap vagy saját pénzeinket is megnézzük. Én nekem nincsen e, sok pénzem a folyószámlámon, ugyanakkor viszonylag sok pénzem van értékpapírokban, vagy takarékszámlán, mert ott több kamatot fizetnek rá. Tehát, hogyha az én folyószámlámmal szemben van valami követelésük, akkor nem találnak sok pénzt. Nyilvánvalóan itt az idő kérdése fontos, tehát egyrészt meg kell vizsgálni a jogos követeléseket, és aztán lehet felszabadítani ezeket az összegeket. Például a kollégák szóltak arról, hogy egy vállalkozásnak a számláján kell, hogy legyen pénz, mert abból fizetik a fizetéseket, stb. Tehát másfajta eszközöket is be lehet fagyasztani, zárolni, mint például ingóságokat, és akár készpénzre is vonatkozhatna ez. Azért, hogy ne zárolják a vállalatnak az egész pénzügyi tevékenységét, hogyha van más lehetőség. Lichtenberger asszony, hogy nem értem a jelzését, visszavonom a jelentkezésemet. Nagyszerű, köszönöm. Nem persze, hogy nem, nem arról van szó, hogy nem volna kíváncsiak arra, hogy mit akar mondani, de hogy így időt nyertünk. Egyszerűen csak fel akartam kelteni az érdeklődését. Most pedig megadnám a bizottság képviselőjének a szót, már amennyiben kéri a szót, Láncing asszonynak. Láncing asszony, tessék parancsoljon. Um, yes, thank you, Madam Chair. Köszönöm szépen, elnök asszony. A bizottság is üdvözli ezt a jelentéstervezetet. Más képviselők is mondták már ezt, hogy ezt pozitív módon értékeljük, hiszen megtartja a bizottság javaslatának az általános felépítését. Elsősorban a joghatóságot, a határon átnyúló eseteknek a meghatározását, és hogy tájékoztatást lehet kérni a számlákról. Ez mind pozitív. A fő kérdés a, fogyasztó, a, a kérelmezők, tehát az adósok és a hitelezők közötti egyensúlyjal kapcsolatban, már elmondtuk, hogy itt a parlamentben és a tanácsban, hogy szeretnénk javítani az adósoknak a helyzetén, ha ez az eljárás hatékonyságát nem sérti. Épp ezért a feltételek átfogalmazásának az ötletét támogatjuk, azért, hogy a biztonság az csak szűken vett kivételekkel érvényesülhessen, aztán a felelősségnek, a felelőssége kapcsolatos szabályjal is egyetértünk elvileg. Ugyanakkor aggodalomra ad okot az ex parte jellege ennek a, a, az eljárásnak, tehát hogy a túl széles körűen értelmezik. És a jelentéstevő maga is hangsúlyozta, hogy mennyire fontos az eljárás hatékonysága szempontjából, hogy a meglepetés elem érvényesüljön. Épp ezért a bírónak megfelelő mérlegelési jogkört szeretnénk biztosítani, hogy kivételes esetekben hogy ezt az ágszpárta jelleget megtartsa, hiszen kivételes esetekben ez lehet, hogy károsítaná ezt az eljárást. Jogban vagy gyakorlatban több tagállamban nem lehet egy ilyen expárte végzést megszerezni. És és az európai eszköz keretében sem lennének nagyon hajlandók ezek a bírák e, ez, e, ilyen végzést hozni. E, hogyha felhívjuk a figyelmét az adósnak az ideiglenes számlazárolást elrendelő végzésről, akkor valószínűleg nem lesz már pénz a számlán a bankban. a kivételek azok lehetnek expárta jellegűek, de ezeket sokkal szűkebb körben kell meghatározni. Csak olyan helyzetében tudnák ezt elfogadni, amikor nem tudják ezeket az összkezeket eltüntetni a számláról. Ezek a helyzetek léteznek ugyanis, tehát a kérdés az, hogy hogy tudjuk leszűkíteni ezeket a, ezt a kivételt úgy, hogy az eszköz továbbra is hatékony maradjon. Szeretnék néhány szót szólni még más módosítókról is, amelyekkel kapcsolatban vannak problémáink, nem nagyon vagyunk megelégedve velük. A pénzügyi eszközök kérdése kérdésével kapcsolatban. Tudjuk, hogy a parlament és a tanács a pénzügyi eszközök értékének az változásáról beszéltük, de azért nem lehet őket kizárni a hatályból, hiszen van nagyon sok pénzügyi eszköz, amely készpénznek megfelelő, és nagyon könnyű lenne megkerülni e, ezt e, az eszközt, hogyha nem tesszük lehetővé, hogy, hogy bármilyen e, eszköz ebbe beletartozon. Szerintem ezt a listát át kéne nézni, és inkább azokra az eszközökre korlátozni, amelyek kevésbé problematikusak, tehát kevésbé vannak kitéve az áringadozásnak. a házastársak közötti tulajdont és az öröklés kérdését nem, illetően mi ezt nem vettük bele a felmérésbe, ugyanakkor vannak olyan helyzetek, például örökösök közötti viták, vagy volt házastársak közötti viták, amikor egy ilyen ideiglenes számlazárás elrendelő végzés nagyon hasznos lenne. És épp ezért mi azt javasoltuk, hogy vegyük bele ezeket az eszközöket a hatályba, legalábbis az örökléseket illetően ez már is benne van az, az rendeletben, amely az örökléssel foglalkozik. Tehát ez, megvan, ez a szükséges alap, amely lehetővé teszi, hogy ezt a, a hatályba belevegyük. Szeretném felhívni a fegyelmet arra is, hogy ez a e, e, e, jogi eszköz nem csak kereskedelmi esetekre vonatkozik, hanem például a, a feleségtartás helyz, keretébe is bele tartozik. Végül pedig van még egy kérdés. Egy ö, módosítóval kapcsolatban az Amendment on Evident, tehát a bizonyíték kérdése, tehát hogy ez az idegen számlazást elrendelő végzés az írásban is megtörténjen. Tehát akkor ezzel szemben nem biztos, hogy nem tudnánk egyet érteni ezzel kapcsolatban és most a bíróság az adósnak a, a születési dátumát is mindig kéri. És a bankokkal való tárgyalások során láttuk, hogy erre nincs szükség, mert tudják azonosítani az adóst a neve alapján, tehát nem szükséges a e, születési e, információ, és a hitelezőnek valószínűleg nem is ad, e, áll rendelkezésére ez az információ. Épp ezért szeretnénk kérni a parlamentet, hogy újra gondolják ezt a kérdést. Továbbra is örömmel állunk rendelkezésre. Äh, Köszönöm szépen. Mielőtt átadom a szót Baldassare úrnak, a következő eljárásra utalnék. Tájnasszony azt kérdezte, hogy nem lehetne-e meghosszabbítani a határidőt. Gondoljunk mindig arra, hogy természetesen szükséges, hogy megfelelő időnk legyen, például a fordításokra. Éppen ezért szeretnék utalni arra, hogy lehetséges lenne 18-áig meghosszabbítani az időpontot. Tehát, és akkor itt eltérünk az eredeti. Tehát eh, február 18-a. Baldassarra úr, szeretne még hozzászólni? Sì. Ecco, io intanto credo che la data sia... Köszönöm szépen. Február 28-ról van szó, nem 18-ról. Azt hiszem két nap elég lesz még arra, hogy még adjunk időt a munkára, de azért betartsuk az ütemtervet. Köszönöm mindenkinek, Berlinger, Speroni és más kollégáknak, különösen azt, hogy a jelentéssel kapcsolatos elképzelést e, támogatják. A megjegyzéseik e, a meg, e, magánélettel és a biztonsággal és a kockázatokkal kapcsolatban mind üdvözlendők. Nyilvánvalóan ezekkel kapcsolatban jogorvoslatot kell találnunk. nem tehetjük meg, hogy csak egy adósság garantálására mindenfajta tevékenységet zároljunk egy bankszámlán tehát ez sokkal több kárt okoz ennyel szemben. Tehát mérhatóban meg kell vizsgálnunk a folyószámlákat, a takarékszámlákat, és a harmadik fél számláit. Olyan számlák, amelyek csak a szakmai tevékenységnek a végrehajtására léteznek. Aztán itt vannak a közös számlák. ahol, amelyekben például csak az adósnak a részét lehetne zárolni. Igen, és aztán a jelentésnek bizonyos részeivel valóban részletesebben lehetne e, foglalkozni. Egyetértek a bizottsággal, hogy e, ezt el lehet úgy is végezni egy olyan eljárás során, hogy ne mind a két e, felet hallgassuk meg. E, hiszen csak kevés esetben kell e, a válaszadót is meghallgatni. Aztán az olyan pénzügyi eszközök, amelyek nem függenek a pénz, a piac mozgásától, azoknak a kérdése is fontos. Aztán az örökség és a házastársak közötti kapcsolatok szintén fontosak. És amikor öröklésről van szó, akkor például nagyon sokszor az árulás automatikusan bekövetkezik. Tehát a másik partnerrel kapcsolatos részt azt zárolják automatikusan. És az a fél csak azt szeretné biztosítani, hogy a saját jogait biztosítsák de ez automatikusan megtörténik, amikor egy örökséget több örökös között kell felosztani. Bizonyos esetekben tulajdonképpen ezt rendszeresen alkalmazzák, semmi kivételes nincs az ilyen eljárások során ezzel kapcsolatban. Ugyanakkor ezt hiszem, hogy ezt a problémát meg tudjuk oldani a bizonyítékokat illetően e, valóban szükség van e, szigorúságra, tehát tényleg e, értem, hogy a bizottság mit akar mondani, hogy ezzel kapcsolatban, tehát szigorúan kell a bizonyítékokat követelni. Hogyha a bíró egy végzést bocsát ki egy folyószámla zárulására, akkor meg kell bizonyodni arról, hogy valóban van alap arra, tehát van oka, amiért ezt teszi, tehát az ilyenfajta bizonyítéknak megbízhatónak kell lennie. Tehát van még mit, mind javítani, és mindenkinek köszönöm a hozzászólását, és nagyon örülök a módosítóknak, 28-áig kérem nyújtsák be őket, és azt hiszem, hogy sikerül akkor összhangot találni. Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm szépen ezt a korrekciót is, hogy február 28-áig 17 óra 30-ig nyújthatjuk be a módosítót. Speróni úr kér szót, parancsoljon. Köszönöm. Abból kiindulva, amit most tisztázott a jelentéstevő. Szeretnék valamit mondani még egyszer az örökségről. Tehát, hogyha az örökösök veszekednek, ez elég gyakran előfordul. De volt kon számlazárolás, úgy, hogy egy lehetséges örökös se jusson hozzá az örökséghez? Tehát mondjuk kivehetjük itt az örökséget, de a folyószámla is az örökséghez tartozik, és az ilyen viták évekig eltarthatnak. És akkor elképzelhető, hogy az örökösök közül az egyik veszít. Tehát, hogyha azt kéri egy örökös saját magára, nézve, az más, mint hogyha egy harmadik személy csinálja ezt. Tehát a harmadik személy is megteheti ezt, és ennek viszont semmi köze az örökséghez. Igen, ez az eszköz véleményem szerint megfelelő, hogy garanciát kapjunk a hitelezőnek az adós ellenében a pénzügyi, illetve kereskedelmi tranzakciók esetében. Úgy gondolom, hogy valószínűleg ilyen célokra fogják használni ezt az eszközt. Nem gondoljuk, hogy az örökség is ugyanolyan súlyjal latba esne. Tehát úgy gondolom, hogy ezt az eszközt ilyen esetekben máshogy használjuk. Tehát nézzük meg a hagyatékot. Tehát, hogyha itt van egy harmadik személy egy hagyatéki ügyben, akkor itt nem arról van szó, hogy az örökösök vitáznak, hanem itt ismét egy hitelező ről és egy adósról van szó. És a hitelezőnek is szüksége van egy eszközre, egy olyan száma tekintetében is, amelynek már nincsen tulajdonosa. De ebben a tekintetben olyan területen mozgunk, amely más jogalkotás témája. Tehát nem tudom, hogy minden tagállamban van-e például végakarat végrehajtó. Tehát itt a tagállami szabályozások különbözőek. Tehát elképzelhető, hogy egy hitelezőnk nem is kell a számlazárulását kérni. Bemutatja a követeléseit, és azt követeli, hogy fizessék neki ki ezt az összeget. Tehát nem hiszem, hogy itt sürgőségről lenne szó. És ez volt az hát egyik oka annak, hogy miért zártuk ki itt ezeket az ügyeket, a hagyatékügyeket. Speroni úr nagyon érzékeny területre tapintott, de most szeretném lezárni ezt a vitát. Nyilvánvalóan az a helyzet, hogy ez egy gyakran vitázott, vitatott kérdés. Tájn asszony is jelentkezett, az utolsó felszólaló a napirendi pontban. Igen. Az az eset, amit Speroni kolléga vázolt, az, hogy egy harmadik személynek van egy követelése nem az örökösökkel szemben, hanem az egyik lehetséges örökössel szemben. És most itt a biztonság tekintetében az örökké valóságig lezárhatnánk, zárolhatnánk egy számlát. Hiszen elképzelhető, hogy tíz évig zajlik a hagyatéki vita. És elképzelhető, hogy a örökösök közül egy személy irányába fogalmaz meg egy követelést. És elképzelhető, hogy egy hosszas esetben őt nevezik ki az örökösnek. Tehát zárolnak egy számlát arra az esetre, hogy valamikor kiderül, hogy tényleg ez az örökös az adós. Tehát én ezt nem tudom így elfogadni. Tehát már most borsódzik a hátam, hogy a jövőben mi minden történhet. Tehát lezárják, zárolják a számlákat, anélkül, hogy tudnák, hogy ki az igazi adós. Tehát ilyen esetekben, és helyesen mondta Bárdaszere úr, ilyen esetekben nem lehet ideiglenesen biztosítani ezt. Ez, ez nem is lehet vita alapja. Köszönöm szépen. Nyilvánvaló, hogy a téma minden nüanszában itt marad nálunk, és akkor most áttérünk a következő napi rendi pontra, és a napi rendi pontnál tennék egy javaslatot. A következő dologról van szó. Bádasszere úr megkérdezte, hogy lehetséges a 19-es napi rendi pontot, a ő véleményét a harmadik országbeli áruk és szolgáltatások hozzáférése címet viseli, hogy ezt előre lehetne-e hozni Galló asszony, aki a adatvédelmi téma szerzője kész erre, de nem tudom, hogy a többieknek eh, ez eh, mit jelent, tehát hogy át kell -e diszponálni az idejüket, éppen ezért a következő javaslatot tenném. Ténylegesen legyen az, hogy előre hozzuk a 19-est, de mindenki korlátozza hozzászólási igényét. Tehát ezt a rendi pontot most szeretnénk nagyon gyorsan megtárgyalni, és akkor áttérhetünk az adatvédelemre. Egyet értenek? Akkor most átadnám Baldassare úrnak a szót, és emlékeztetném önöket arra, amit az elején mondtam, Baldassare úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nyilvánvalóan én az ajánlását követem, és neki is kezdek. Ugyanis április 24-én és 25-én, amikor a véleményről beszélünk, akkor részletesebben is foglalkozhatunk vele. Tulajdonképpen nem sok hírem van. Az európai közbeszerzési piac mindig is nagyon nyitott volt más országok, EU-n kívüli országok vállalkozásainak a fogadására. Sajnos ugyanakkor az ellenkező irányban nem ugyanazt tapasztaljuk mindig Az EU-n kívüli országok nagyon sok akadályt támasztanak eh, az európai vállalkozások számára, hogy részt vegyenek a közbeszerzésben ezekben az országokban. Épp ezért egy véleményt fogalmaztunk meg ezzel kapcsolatban, és ösztönöztük a kereskedelmi partnereinket, hogy nyissák meg a közbeszerzési piacaikat azért, hogy egyenlő esélyeket biztosítsanak az európai vállalkozásoknak. A bizottság több lehetőséget említett, például az 5 millió eurón fölötti szerződéseket, amelyeket kizárnának, aztán nyilván a súlyos olyan esetekkel is foglalkoznak, amely eh, a nem tagállamokban eh, lévő hátrányos, súlyos hátrányos megkülönböztetés kérdését eh, vizsgálja, és pedig úgy, hogy ettől az ország, ebből az országból származó vállalkozásoknak hasonló bánásmódot biztosítana akkor a bizottság. Aztán a szokatlanul alacsony értékű tenderek esetében is a nem tagállamokból lévő vállalkozók részéről szintén korlátozásokat vezetnének be. Tudjuk, hogy vannak más országokból ilyen vállalatok, amelyek ezeket a nagyon alacsony értéki pályázatokat nyújtanak be, mert hát ott a munkavállalóknak a fizetései sokkal alacsonyabb, vagy a bérei sokkal alacsonyabb, mint Európában. Az EU tagállamok milliárdokat ruháznak be az évek során a közbeszerzésbe, és épp ezért nagyon fontos, hogy megfelelő és kiegyensúlyozottabb esélyeket biztosítsunk az Európai Unió országok és más országok között. Köszönöm szépen, Báldaszara úr. Szeretne valaki hozzászólni a képviselők körül? Úgy tűnik, hogy mindenki nagyon betartja az ígéretét, hogy rövid legyen. Tehát így a 19-es napi rendi pontot lezárhatjuk, és haladjunk tovább, és pedig áttérünk most az adatvédelemre. Hihetetlen eh, fontos és sokat vitatott téma, és éppen ezért most eh, át is adnám Galló asszonynak a szót. Oui, euh... talán nem annyira szenvedélyes leszek, mint azt várnák, mert ahányszor foglalkozunk ezzel a kérdéssel, mindannyiszor csökkentik a hozzászólási időmet. Minden esetre ma arról van szó, hogy a 451 módosítóról beszéljek. Tehát ma a módosítókat fogom taglalni. Röviden szeretnék foglalkozni azokkal a kérdésekkel, amelyekkel kapcsolatban módosítókat nyújtottak be, és aztán bemutatom, hogy én milyen e, álláspontot képviselek. Először is a e, négyes cikkel kapcsolatban, a névtelen vagy az álnévvel lévő adatokat néznénk, aztán a, a, az személyeknek a meghatározása. Sok módosított nyújtottak be az anonim és pseudonim, tehát az névtelen és álneves adatokkal kapcsolatban. Szerintem az adatvédelem egy alapjog, épp ezért széles körű meghatározását engedném meg az ill, a személynek, az egyénnek, és a LIBE bizottság jelentéstevő ugyanebben az irányban moldul el. Aztán a 4-es és a 13-as cikkekkel kapcsolatban nyilván csak néhány kérdésre térhetek ki meg pontosítani akarja a fő, tehát a székhelyét a, a az adatkezelő és az adatfal dolgozó esetében. Ez egy nagyon fontos kérdés, ugyanis úgy tudjuk meghatározni, hogy az 51-es cikkben e, mely az az hatóság, amerre gondolnak. Remélem, hogy itt sikerül majd kompromisszumos módosítót megtalálni. E, aztán egy fő hatóságnak a meghatározását illetően a bizottságnak a javaslatát próbáltam követni, de mint már mondtam, az 51-es cikk a felügyelő hatóságokat nem tudja meghatározni egyszerű postaláda alapján meghatározni, hanem a származási országok alapján. Épp ezért szükség van együttműködésre a különböző e, illetékes hatóságok között, nyilvánvalóan e, figyelembe véve a vezető hatóságot. A hetes cikket illetően, a beleegyezést illetően ennek kifejezett e, hozzájárulásnak kell lennie. A 80-as módosítót a zöldek nyújtották be, Regner és Grosztett kollégák itt a felhasználókat védik bizonyos szociális hálóknak a domináns helyzetével szemben. A jogos érdekeket illetően, és pedig az adatkezelőnek a jogos érdekét illetően, ez a 6.1f a zöldek nyújtották be, és az a hatas egyes bekezdéséből az F pontot szeretnék törölni. Emlékeztetni arra, hogy az adatkezelők jogos érdeke létezik, már a 95-ös irányelv óta. Tehát már 20 év gyakorlata és ítélette mutatja, hogy egyensúlyozottan lehet ezt megvalósítani, és visszaélések nem történnek. Ugyanakkor én nem támogatom ezt a törlést, mert több gazdasági ágazatot károsan érintene. Ugyanakkor nyitott vagyok azzal számból, szemben, hogy olyan megfogalmazást lehetne alkalmazni, amely pontosítana. Lídia de Geringernek a módosítója pont ebben az értelemben mozdul el. Aztán a 20-as cikket illetően, a profilkészítést illetően, a, a 80 valahánytól kezdődő módosítók mind ezzel foglalkoznak, ugyanis ez egy nagyon érzékeny kérdés. Én támogatom, hogy meghatározzuk ezt a fogalmat. Épp ezért támogatom a 112-es módosítót, amelyet a zöldek nyújtottak be. Ugyanakkor tudjuk, hogy ez a profilírozás olyan ajánlatokat is lehetővé tesz, amely figyelembe veszi a fogyasztóknak az igényeit. És ez a profilkészítés az egyetlen módja, módja annak is, hogy a biztonságukat biztosítsuk. És nyilvánvalóan a bankkártyák használatát illetően is ez egy fontos kérdés ne felejtsük el, hogy nyilván ez a profilkészítés kockázattal is jár az állampolgárok esetében, de meg kell épp ezért vizsgálni, hogy mely vállalkozások használhatják fel a profilkészítést, különösen amikor a bank biztonságáról van szó az állampolgároknak. Nyilvánvalóan a profilalkotás nem vezethet a különböző egyének kategóriájának a külön, megkülönböztetéséhez. Itt a 232-es módosítóra utalok, amelyet a zöldek nyújtottak be. Még van egy kérdés, amely problémás, ez pedig a 31-es cikkel kapcsolatos, amely a személyes adatok megsértésével kapcsolatos. A 230-as 30-tól kezdő de módosítókkal kapcsolatos. Tehát a felügyelő hatóságoknak jelenteni kell a személyes adatok megsértését. Vannak, akik olyan javaslatok, akik szeretnék meghosszabbítani, tehát azt az idő tartamot, amikor tudomásukra jut az adatok megsértése, és megalapozatlan késlekedés nélkül kell ezt jelenteni. Tehát ezt a kompromisszumot támogatom az 1979-es módosítóval kapcsolatban én az pénzbüntetéseknek a felső határát támogatom, 1 millió euró, vagy pedig az üzleti forgalmának bizonyos része, és a 4-től 6-os bekezdéseit a a 79-es módosítóban törölném, hiszen mindez függ a pénzbüntetéseknek az összegétől. Aztán az Európai Alapjogi Kartának egy cikkét is megsértjük különben, tehát a rendelet által létrehozott egységességi lépések az administratív szankciók esetében is megteremteni az egyensúlyt. Épp ezért ezt törölhetjük. A másik lehetőség az lenné, hogy ezt a preskriptív felsorolást megtartjuk. A szocialista frakció nem is nyújtott be ezzel kapcsolatban módosított. Aztán a foglalkoztatottak adatainak a védelmével kapcsolatban több módosítót is benyújtottak, tehát amikor a munkaadók megsértik a jogaikat. Itt a 60-as módosító 9-es bekezdés egyes es cikkéről van szó. Olyan tevékenységekkel kapcsolatban, amikor szakszervezetek, szakszervezeti tevékenységet folytatnak a foglalkoztattak. Az EMPL, tehát a Foglalkoztatási Bizottság is foglalkozik ezzel a kérdéssel, azért, hogy a, e, és egy, még egy másik bizottság, azért, hogy a két bizottságnak a hatáskörét megvizsgáljuk ezzel kapcsolatban. Végül pedig a véleménynyilvánítás szabadsága és a dokumentumokhoz való hozzáférzés, e, a 80 és a 80-as a e, a 433-as és 439-es módosító, amikor az adatokat újságírási célból akarják felhasználni, és a, az adatokhoz való hozzáférés. Nyilvánvalóan én az itt felsorolt módosítókat támogatom. Nos, várom mindenkinek a hozzájárulását vannak persze módosítók, amelyeket nem említettem, mert nem akartam túlságosan elhúzni. Köszönöm szépen, mielőtt megadom Lichtenberger asszonynak a szót, aki elsőre jelentkezett. Csak egy dolgot szeretnék világossá tenni. Nem tudom, hogy nem hallottam-e rosszul. Én szociáldemokrata vagyok, mégpedig meggyőződéses szociáldemokrata. Kostex asszony is. Persze sokszor a zöldekkel szavazok, de azért ez fontosnak tartom, hogy világosat tegyem, hogy ilyen szociáldemokrata vagyok. Lichtenberger asszony parancsolja. Én ennek tudatában volt. Igen, de valahogy a módosítók kapcsán, mintha úgy tűnt volna, legalábbis így hallottam, hogy a Kastex és Régner asszony zöld módosítói, de hát akkor rosszul hallottam azt, és azonnal vissza is vonom, amit mondtam. Na minden esetre hát az ön nevét említettem. So gehört, dass die, uh, das amendment... Nos, én úgy hallottam, hogy a zöldek és Kastex és Régner asszonyok módosítói. Ami pedig a tartalmat illeti. Úgy gondolom, hogy egy nagyon fontos vita küszöbén vagyunk, egy nagyon központi, egy központi vita előtt állunk, és éppen ezért nagyon fontos, hogy az eredeti szándékot ne veszítsük szem elől, amelyre a bizottság koncentrált jelesül, hogy megerősítsük az adatvédelmet, mint alapjogot. És úgy gondolom, hogy ez kell, hogy vezessen bennünket. És meg kell akadályozni, hogy a jelenlegi adatvédelmi szint tett sem elérő szabályozást fogadjunk el. Tisztában kell lenni tehát azzal, hogy ez egy olyan kérdés, amelyet a lakosság nagy részei elvárnak tőlünk, egy olyan elvárás, melyet megjelenítenek, hiszen az elmúlt években egyre nagyobb a bizalmatlanság a tekintetben, hogy mi történik azokkal az adatokkal, amelyek egy összegyűjtenek, továbbadnak, anélkül, hogy az adat szubjektum, a személy, akiről gyűjtik az adatokat, erről tudna. Számomra a központi kérdés a konszenzus kérdése, hiszen az explicit egyetértés kérdésénél felmerül, hogy milyen felhasználásra kerül az adat. És ez a központi kérdés. Számomra egyébként az is fontos, hogy az egyetértés egyértelmű legyen, hogyha 12 oldalnyi apróbetűs szövegről van szó, senki nem fogja elolvasni. Én egy-kétszer iskolai osztályokban próbáltam olvastatni ezeket a szövegeket, de hát nem kell még akár gimnazistákhoz se kell menni, hogy világosá tegyük, hogy ez egyetlen átlag ember számára nem érthető, olvasható ez a jogi információ, de ez egy olyan kérdés, amelyel máshol kell foglalkoznunk. Köszönöm a jelentéstevőnek a magyarázatát és egy-két rövid észrevételt szeretnék ezzel kapcsolatban tenni. A négyes cikk kapcsán kompromisszumról nyugodtan nyitok eszmecserét, és el tudom képzelni, hogy egy közös megfogalmazást sikerül majd megtalálni. Egyetértek azzal is, hogy a hatóságok nem működjenek tényleg csak postaládaként, ne csak befogadják az jelzéseket, üzeneteket, hanem nagyon fontos, hogy kooperáljanak például a nemzetközileg tevékenykedő szervezetekkel, gazdasági egységekkel, cégekkel is, hiszen éppen a határokon átnyúló jelleg nyugtalanítja egyre jobban az utóbbi években az állampolgárokat, és tudjuk azt is, hogy a hatóságok eh, közötti és az európai csúcsszerv közötti együttműködést egyre fontosabbnak tartják az állampolgárok. Ez fontos kérdés, de azt hiszem, hogy ezt mindenki így értelmezi. Tehát senki nem gondolja, hogy ilyen postaláda kell, hogy legyen e, az üzenetek kizárólagos célja, célzottja kell, hogy legyen a hatóság. De mint hogy az ügyletek és az adagyűjtés gyakran nemzetközi természetű, ezért biztosítani kell, hogy nemzetközi határokon átnyúló jelleggel szabályozzuk a ellenőrzést is. A 6 egy f ben van szó a legitim érdekről, és azt mondja, hogy van a legitim érdek, amely kivételt is jogosíthat, és éppen ezért kivételeket lehet tenni. Mindez azonban egy meglehetősen veszélyes terület, ezzel teljesen tisztában kell lennünk, hiszen a legitim érdek kérdésem olyan pontosan kell, hogy megfogalmazásra kerüljön, hogy nagyon nehéz lesz ezt pont a határon átnyúló kontextusban megfelelő meghatározni és alkalmazni. Mit jelent ez? Nos, azt jelenti, hogy az érintett információjával nem elégíthetünk meg, hanem ezen felüli, eznél messzebb mutató szabályozásra lesz szükség. A legitim érdek kivételi tényállása Teljesen más ugye, hogyha egy hatóságról van szó. De itt most nem hatóságokról beszélünk, hanem a gazdasági tevékenységről beszélünk. És elég gyorsan talál a cég, aki az adatot gyűjti, valamilyen fajta legitimációt. Éppen ezért ezen kivételi tényállás tekintetében nagy óvatosságra intenik mindenkit, de azért nyitva állok a vita előtt. Hiszen a legitim érdekre való hivatkozással, illetve kvázi ezzel a kiskapuval az egész jogszabályt alá lehet aknázni. Ami pedig a profiling, a profil alkotás kérdését illeti. Nos, a biztonsági rendészeti területen volna ennek helye, inkább, tehát a második pontban. Tehát a profilkészítés hogyha egy cég végzi el a profilingot, a profilkészítést, ez teljesen más cél szolgál. Például mondjuk a családi viszonyom, családi körülményeimet, vagy az életkoromat szeretnék feltérképezni, és meg akarják tudni, hogy inkább az óvodai hirdetést küldjék nekem, vagy pedig az idősek otthonai hirdetést. De persze látni kell, hogy ezek az adatok nem maradnak ott, ahol maradniuk kellene, hanem mások is felhasználhatják ezt, a legitim érdekre hivatkozva kvázi, és a diszkriminatív alkalmazáshoz való kapcsolódás meglehetősen problematikus. Ne felejtsük el, hogy a profiling más területre tartozik, mondom, a rendészeti biztonsági területre tartozik, de hogyha cégek végzik, nagyon óvatosnak kell lenni, hogy pontosan lássuk, milyen célt szolgál a profilalkotás, és megértsük, hogy miről is van szó. Arról van -e szó, hogy adatokat kapcsolnak össze, egy személyre vonatkozó adatokat, amelyeket aztán csomagként eladnak. Hogyha erről van szó, akkor ez nagyon veszélyes kihatásokkal járhat. Összességében örülök, hogy erről a kérdésről intenzív vitát folytatok, folytathatok önökkel, önnel, és örülök, hogy egy-két más kollega felvetéseit amely, aki kollégák legalább két különböző párból jönnek, figyelembe akarja venni. Ami pedig a szankciókat illeti, hogyha jól értettem, egyetért azzal, hogy érezhető szankciókat írjunk elő, tehát olyanokat, amelyeket megérez a cég. Hiszen, hogyha így mellénzsebből fizetik ki a büntetést, akkor ez nem lesz elrettentő erejű, tehát a jogszabály ebben az esetben nem fog működni. És főleg a nagyobb cégek egész egyszerűen fityet hánynak majd a jogszabály szabályozásaira. Egyetértek ezzel tehát, hogy vizsgáljuk mindezt meg közelebbről. Aztán adatvédelem a foglalkoztatottak számára egyetértek önnel abban, hogy a szervezetekben, szakszervezetekben való tagságról szóló fekete listákat nem szabad elkészíteni, ez magától értetődő, hiszen ez teljesen fityet hányni a szabályokra. Hát én egy olyan tagállamból származok, amelynek történetileg szörnyű tapasztalatai vannak az ilyen fekete listákkal. Tehát nagyon észnél kell lenni és valószínűleg az új tagállamokban jövő kollégáink is sokat tudnának beszélni erről, hogy milyen is a B-lista, vagy a fekete lista. Ami pedig az újságírókról szóló bekezdést illeti, vizsgáljuk ezt meg együtt, de köszönöm szépen az álláspontját, és biztos vagyok benne, hogy egy jó, erős és egyben alkalmazható adatvédelem ről szóló szabályt tudunk majd elfogadni, hiszen az állampolgárok ezt várják tőlünk. Végezetül még egy valami. Egy, egy dologgal tisztában kell lennünk. A polgári jogokról mi együtt döntünk most már. Hiszen mind a, mindaz, amit engedélyezünk majd a virtuális világban, az megjelenik majd a fizikai világban is, és ha valami kivételt engedélyezünk, az a fizikai világban is kivételként alkalmazódik majd, kvázi spillover túlcsorduló hatása van, a virtuális világ kihat, rácsordul, túlcsordul, begyűrűzik a valós világba. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Lichtenberger, Kastex asszony, aztán Tein asszony, majd Fosszúr. Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretném megköszönni Mária Gallónak, hogy ismertette velünk a javaslatait. Azt hiszem, hogy a célkitűzéssel egyet értünk, tehát hogy magas szintű védelmet biztosítsunk az egyéni adatok védelmének, <clears throat> egyéni adatoknak, és remélem, hogy sikerül majd érdekes kompromisszumokat elérni. A az általa említett problémákat illetően. Nyilván egy jogalkotási csomagról van szó, van vagy irányelv és egy rendelet, és egy egyensúlyt kell megtalálni a között, ami az Európai Unió hatáskorébe tartozik, és a, ami a szubszidiaritás területére tartozik. Itt nyilvánvalóan az adatkezelés határokon is átnyúlik az Európai Unión belül és az Európai Unión kívül is, hiszen tudjuk, hogy az adatkezelőkkel foglalkozó között van egy észak-amerikai óriás. Épp ezért az, ember, az európai állampolgárokat meg kell védeni az ilyen cégekkel szemben, vagy pedig azt a sok milliárd dollár értéket is meg kell védeni, amit ezek a személyes adatok jelentenek. Tehát amikor átültetik ezt a tagállamokba, akkor vigyázni kell arra, hogy ne történjen meg a forum shopping, tehát hogy a legkedvezőbb lehetőségeket vagy helyeket választás ki az, választák ki. Aztán az egységes, az egyablakos ügyintézkézés illetően biztosítani kell, hogy megkönnyítsük a nemzeti fellégyelő hatóságnak, hogy elvégezze a munkáját. Tehát én azt szeretném, hogy a szankciók rendszere, tehát egyrészt a meghatározások, a szankciók egységesítve legyenek a rendeletben. A meghatározásokkal kapcsolatban a jogos érdek vagy az engedélyezés, tehát az adatkezelés e, e, kérdése. A jogos érdeket a törvény, a bírósági hatóság, és maga a személy határozhatja meg. Épp ezért a beleegyezés kérdése nagyon fontos. Aztán a jelentéstevő egy példát is hozott, például a bankkártyákkal kapcsolatban, és a profilalkotás során is különbséget kell tenni a között, hogy mi a célja annak a szervezetnek, akiknek az adatait biztosította az egyén, és az adat kezelés kérdése, aminek semmi köze ahhoz <clears throat> a a, akihez fordulunk. Tehát amikor az ember adatokat ad át, például banki adatokat, azt tudom, hogy az, azokra azért van szükség, mert az én számlámmal kapcsolatos, ugyanakkor megkérhetem ezt a szervezetet arra, hogy egy szolgáltatást nyújtson, amelynek során én azt kérem a banktól, hogy alkotson profilt a, a kiadásaimról, és jelentse nekem, hogyha például a bankkártyámmal kapcsolatban egy phishing tevékenységet lát. Aztán például, hogyha az online fizetési portálokon láthatják a költségeimet, a kiadásaimat, és egy harmadik fél fogja ezt értékelni, hogy lássa, hogy én hogyan költözök, költekezem, akkor az már egy másik probléma. Mindjárt befejezem, de elvesztettem a gondolatmenetemet. Elnézést kérek, nem tudom, mit akartam mondani, nem, eszembe jutott. Nem, elnézést kérek mégsem. Nos, akkor itt bezárom. Äh, Köszönöm szépen, Tein asszony, parancsoljon. Én is köszönettel tartozom a jelentéstevő asszonynak. Alapvetően egyetértek a jelentéssel. Nem én vagyok egyébként az illetékes ALDE árnyék jelentéstevő. Egy kérdésem van a jelentéstevő asszonyhoz. Ugyanis voltak olyan módosító indítványok, amelyek alapján az ideig kivételt képező EU szerveket is bevonja, bevonjuk az irányelv hatája alá. Támogatja ezt, mert én mindenképpen támogatom ezt, hiszen itt az igazgatási eljárás jogról is szó van, hiszen rengeteg adatot tárolnak az EU intézmények, és nem értem, hogy ha a nemzeti hatóságokra kiterjedne ez a jogszabály, az EU szerveit miért vonnánk ki a hatály alól. Nem tudom ezt megérteni. Összességében az adatvédelmi rendelettel nem vagyok annyira elégedett, a kis és középvállalatok tekintetében, hiszen voltak éppen ez a irányelv a Google-t meg a Facebookot kellene, hogy megzabolázza, de voltak éppen olyan kis és középvállalatokat érint első körben, akik eh, semmi módon nem éltek vissza az adatokkal, és nagyon megnehezíti az ő életüket. Kérdezem például, hogy mi történik, hogyha a jogi um, irodámban, ügyvédi irodámban alkalmazni akarok valakit. És ugye itt létezik a foglalkoztatási védelem, és az elege, a hozzájárulás nem elegendő a hierarchikus viszonyban. Tehát mi történik, hogyha mondjuk egy munkavállalónak azt mondom, hogy alkalmazom, akkor rengeteg adatot kell, ugye személyes adatot kell beküldenem hatóságokba, és mit tört hatóságokhoz is. Mi van, hogyha azt mondja az érintett, hogy nem adom meg ezeket a személyes adatokat. Márpedig én nem mondhatom azt, hogy csak akkor adom neked ezt a munkát, hogyha, utá, hogyha beleegyezel abba, hogy ezen adatokat továbbítsam a hatóságok felé, illetve hogy megőrizzük és tároljuk. Egyszerűen nem értem ezt a szabályozást, és nem tudom tényleg, hogy a munkavállalók alkalmazása során hogyan lehet alkalmazni ezt a kivételt. Hiszen van itt ez a kitétel, hogy ha a jog, a beleegyezés nem érvényes akkor, hogyha a beleegyező és a beleegyezést kérő között nagy hatalmi vagy befolyásbeli különbség mutatkozik, már pedig ez mutatkozik a munkáltató és a munkavállaló között. Van egy másik kérdésem. Mondjuk gyerek születésnapot tartok, elmegyek a pékhez, és megrendelem a tortákat, és ott elkérik a nevemet, a telefonszámomat, általában esetleg még mondjuk C számlát is akarok, és Berlinben öm, ilyen pék hálózatok vannak, nagyon sok munkatársuk van, egész, ne, sőt, egész Németországban ö, sok száz embert alkalmaznak ezek a PÉK hálózatok. Feladom tehát a megrendelésemet, és akkor meg kell, hogy kérdezze tőlem, hogy egyetérte, beleegyezek-e abban, hogy az adataimat tárolják? Hát nem akarnám persze. Teljesen mindegy, hogy a hentes vagy a pék elé tegyen egy papírt, hogy aláírjam, hogy hozzájárulok, hogy az adataimat felvegye. Hát ez teljesen abszurd volna. Hogy néz ez ki? Aztán pedig a 14-es cikk alapján a jogszabály arra kötelezi ezt a céget, tehát esetünkben mondjuk a péket vagy a hentest, hogy az adattároláshoz adott engedélyen visszavonására vonatkozó jogomról tájékoztasson engemet. Hát hogyan nézzen ez ki? Rengeteg ilyen részletkérdés van, amelyet tisztázni kellene, és nagyon szívesen hallanám, hogy hogyan működjön ez a jövőben, mert hogyha ezek a módosító indítványok tényleg eh, többséget kapnak, akkor voltak éppen minden bevásárlásnál vagy rendelésnél ezt az eljárást kell majd alkalmazni. Hát Németországban teljesen logikus volt a szabályozás, mégpedig, hogyha az adatok átadása és megőrzése egyértelműen az adat átadó érdekeit szolgálják, mint esetünkben például az, hogy megadom a telefonszámomat a cukrásznál, akkor nem vonatkoznak ezek a szabályok. De, tehát még egyszer mondom, hogy azt gondolom, hogy ezzel a szabályozással voltak éppen rossz célzottat élünk el. Köszönöm szépen, Foszul. Köszönöm szépen én is. Voltak éppen még egyszer azt akartam mondani, hogy Galló asszony munkája egy nagyon kiegyensúlyozott és nagyon jó munka eredménye, amelynek során az állampolgárok érdekeit kellőképpen figyelembe veszi. Lichtenberger asszony beszélt a polgárok érdekéről, illetve arról, hogy mindenkinek jogában áll, hogy az adatvédelem érvényesüljön. Ám ha túl szélsőségesen védenénk az adatokat, akkor ez voltak éppen már nem az állampolgár érdekét szolgálna, hiszen a termékek, a hitelek drágábbak lennének, vagy bizonyos szolgáltatásokat nem lehet nem használni, megkapni. Éppen ezért amellett érvelek, hogy vegyük figyelembe, hogy a polgár érdeke, hogy adatait megvédik, másrészt ingyenes vagy jutányos szolgáltatásokat kaphasson az interneten belül. Ám az interneten ez persze bizonyos költségekkel jár. De hogyha túl magasra húznánk a határt, vagy a sorompót túl szigorú, túl magas volna sorompó, vagy túl hosszú ideig van az árva, akkor megakadályoznánk a szolgáltatások és az áruk mozgását. Gadószony is voltak éppen egy egyensúlyt keres, és ez az egyensúly érdekel engem is. Amellett érvelek tehát, hogy gondoljunk arra, hogy a polgároknak nem csak az adatvédelemhez van joga és ehhez fűződő érdeke, hanem egyben ahhoz is, hogy mondjuk adatait átadja azért, hogy egy szolgáltatáshoz vagy áruhoz jusson. Fontos tehát, hogy figyelembe vegyük ezt a másik részt is, ezt a másik szempontot is. Még egyszer mondom, tehát fontos, hogy amikor a polgár, az állampolgár érdekeiről beszélünk, ne egy oldalon lépjünk fel, és ne kizárólag az adatvédelemhez való jogról beszéljünk. Ezért a profiling a profilingot, a profil készítést egy bizonyos szintig engedélyeznünk kell azért, hogy ne olyan ne lehetetlenítsünk el gazdasági tevékenységeket. Hát a direct marketing a profilalkotással működik, és ne felejtsük el, hogy felhasználók, a felhasználók havonta 40 euró megtakarítást érnek el számítások szerint átlagban a direct marketingnek köszönhetően. Tehát még egyszer mondom, hogy persze az állampolgár többet majd nem akar fizetni a termékért vagy a szolgáltatásért, mondván, hogy az adatvédelem okán nem lehetett a profilt elkészíteni. Magyarán mondva, látni kell, hogy kettősek az érdekek, nem csak az adatvédelemhez fűződik az állampolgároknak érdeke, hanem ahhoz is, hogy a cégek felhasználhassák az adatát. E két érdek között kell egy megfelelő egyensúlyt találni, hiszen roppant komplexé vált már az üzleti világ. És a profilalkotásról szóló passzus a rendelettervezetben például nem tenni lehetővé egy cég számára, hogy a ügyfél beleegyezése nélkül egy ajánlatot tegyen az első ügyfél és a törzs ügyfél között, tehát a között az ügyfél között, aki először vásárol, vagy pedig egy törzsvevő. Tehát úgy gondolom, hogy a profil alkotást egy logikus és elfogadható szinten engedélyezni kell. Persze határok közé kell szorítani. Máskülönben mondom, nem működik, mert túl komplex a gazdasági valóság. Ami pedig a szankciókat illeti. Itt egyetértek. Tejnasszony, amit a kis és középvállalatokról mondott, egyetértek ezzel is. Valóban figyelnünk kell arra, hogy a jogszabály, a rendelet ö, biztosítsa, hogy ne legyenek túl habzó megoldások, túlzó, túlzásba eső megoldások. A hetes cikk négyes bekezdése, ugye ez az egyensúlytalanságról szól, súlyos problémákkal jár. Itt ugye a függőségi viszonyról akarunk beszélni, azt akarjuk, hogy ha valaki tényleg függ eh, egy cégtől vagy egy munkáltatótól, akkor ne legyen arra kötelezhető, hogy megadja az adatait. De a munkavállalói, illetve munkáltatói, munkavállalói adatvédelem területén nem ez az egyedüli lehetőség, hogyha valakit alkalmazni akarunk, és mondjuk biztosításra be akarjuk jelenteni, nem ez az egyedüli eh, lehetőség, hiszen a hatos cikk más lehetőségeket kínál. Például azt mondja, hogyha törvényes kötelezettség alapján kell az adatokat megadni, vagy pedig egy szerződést kell érvényre jutatni. Ami pedig a cukrászt, péket vagy a hentest illeti, itt is azt mondhatjuk, hogy egy szerződés végrehajtásához van szükség arra, hogy Tejnasz, hogy megadja a telefonszámat, amikor tortákat rendel. Persze biztosítani kell, hogy törölje majd ezeket az adatokat, eh, miután a tortákat Tejnasszony elvitte a zsúrra. De valóban meg kell akadályozni minden egyes rendelésnél, csipcsup ügynél tíz oldalas adatvédelmi nyilatkozatot kelljen aláírni a péknél, hentesnél, és folytathatnám már még. Szóval, és most Tejnasszony viszont mikrofon nélkül válaszol. Bizonyos formális, bürokratikus dolgok természetesen akkor is érvényben vannak, hogyha a rendelés után nem törlik az adatokat. Tehát azzal a felkiáltással, hogy teljesítettem a kötelességemet, mit kell dokumentálnom ebből? Mm, nem, az adatokat ilyenkor törölni kellene. És, és akkor információs kötelezettség fennállása esetén akkor azt mondja az érintett, hogy hát töröltem az adatokat. Azonban például itt a kisiparosok, akik egy ügyfélnek teljesítenek, érthetetlen, hogy a rendelet ilyen bürokratikus előírásot miért kellene betartaniuk. Tehát amiért jelentkeztem, az, az azért volt, hogy egy kicsit azt reklámozzam, hogy az egyén érdeke két irányba mutatkozik meg, adatvédelem, és a másik pedig hogyha pénzügyi tekintetben is vannak bizonyos kedvezményes szolgáltatások, áruk, amelyekért adattal fizetnek. Tehát itt kell határokat szabnunk, de ne töröljük az egészet. Hát én ezt szorgalmaznám. Köszönöm szépen, Fossz úr. saját magam is jelentkeztem felszólalásra, de nagyon rövid leszek, mert a napi rendünk miatt rövidnek kellene, hiszen van még programunk, és szubjektíven is elmondom a véleményemet ehhez. Az a tekintetben, abban a tekintetben, hogy milyen fontos témáink vannak, amelyekkel komolyan foglalkoznunk kell, ahhoz képest nagyon kevés időnk van. De mégis nagyon röviden elmondanám a véleményemet. Én is benyújtottam módosítót, Maria Galló ezt említette is, összefoglalva. Itt ügyfelekről van szó, és foglalkoztatottakról, és ugyanaz az alapjog vonatkozik rájuk. Az a lényeg, hogy ezt az alapjogot fenntartsuk, és hogy mindenkinek lehessen hozzáférés az igazságszolgáltatáshoz. Ez általában mindig a nagy probléma a foglalkoztatásnál, hogyha más nyelvet beszélnek az emberek, az érintettek. Tehát eh, hogyan lehet hozzáférni a joghoz a határokon átnyúló módon, nagyon nehéz. És a módosítóim is ebből indulnak ki, tehát nem arról van szó, hogy a mindennapok teljesen bürokratikusak legyenek, nem erről van szó, nem ez a dolog célja. És igazából ezeket a módosítókat szerintem nem is kell alkalmazni. Még egy mondat legyen nekem megengedve. Nem csak meg vagyok győződve, hanem százszázalékosan megvan győződve arról, hogy ez az internetes folyamat megfordíthatatlan. Tehát eh, úgy kell az adatvédelmet szabályozni, hogy az európaiak eh, ezzel az alapjoggal élhessenek, és hogy legyenek szankciók. Most pedig Mariel Gallónak, az előadónak adom át a szót, és parancsoljon. Je vais être très bref. Nagyon rövid leszek mert nyilvánvalóan egy ugyanilyen fontos témáról kell még majd beszélnünk. Amikor korábban szóltam, akkor elfelejtettem említeni, hogy a, a titkársággal az árnyékjelentés tövök között szervezünk egy ülést, hiszen mindig olyan gyorsan kell haladnunk, kicsi, kevés az idő, és lehet, hogy március 6-án talán sikerülne az árnyék jelentes tévékkel megtárgyalni ezeket a kérdéseket. Lichtenberg asszonynak szeretném mondani, hogy a 6.1f cikk az egy jogalapot jelent, és épp azért nagyon fontos, mert nem kivételről van szó. Nyilvánvalóan, mit, hogy Castex, Frances Castex is mondta, fontos a profil alkotásnak a korlátait is figyelembe venni, de ahogy Fosz kolléga is mondta, tudatában kell lenni, hogyha továbbra is ingyenes internet szolgáltatásokat akarunk, akkor annak a feltétele mégiscsak az, hogy feladjuk a nyilvánosság, feladjuk a, a titoktartás iránti igényünket. Tehát szükség van arra, hogy egy olyan egyensúlyt találjunk, amely megvédi az állampolgárt. Alexandra kérdése az Európai Unió szerveivel kapcsolatban. Elgondolkodhatunk erről, de már megvan nekik egy, egy különös rendszerük. Ennyi a válaszom a kérdésére. A, az én célkitűzésem, a második célkitűzésem, amelyhez ragaszkodom, nyilván először a legfontosabb, hogy megvédjük az állampolgárokat, de a második, és itt azt hiszem másokkal is osztom ezt a nézetet, az, hogy a KKV e, e, életét e, ne tegyük lehetetlenné, hiszen így is elég nehezen tudnak versenyképesek maradni az internet óriásokkal szemben. Szeretném megnyugtatni Francis Castexet, hogy amikor hiszen három év óta foglalkozom ezzel a kérdéssel. Azt hiszem, hogy ez a dokumentum, ez a rendelkezés, az pontosan meg fog bennünket védeni az internet óriásokkal szemben, amelyek ma amerikaiak, később pedig kéniaiak lesznek és nagyon fontos a saját elektronikus kereskedelmünk fejlesztésére is. Hiszen, ahogy ön is mondta, az internet nem fog eltűnni holnap. Épp ezért nagyon fontos, hogy megfelelően felfedverkezzünk, hogy versenyképesek legyünk. willkommen damit um- Köszönöm szépen. Akkor most átadom Fossz úrnak a szót, hogy térjen át az irányelvre, amely az adatvédelem továbbvitele tehát igazából nem bírom megállni, hogy ne kommentáljam, amit mondott. Persze nem az internet haláláról van szó, de másfajta lesz az internet. Ez nem drámai, de hogyha elkezdünk fizetni, akkor itt mindenképpen felmerül a kérés, hogy az adatvédelem csak fizetéssel lehetséges az interneten. Nem mindenki engedheti ezt meg magának. Nagyon fontos, hogy egyensúlyban is legyünk, hiszen ennek következményei is lehetnek. És ezt nem mindenki szereti. A cégek nem altruista módon akarnak valamilyen szolgáltatást felkínálni, hanem az adatokért. És hogyha ezt megengedjük, akkor az internet nem hal meg, de akkor egy ilyen fizetős internet lesz. És ez mindenképpen olyan egyen lőtlenségekhez vezet, amit nem szeretnénk. Tehát kérem, gondoljunk mindig a következményekre. Hát, hogyha túl szélsőségesek vagyunk, akkor olyan következményei lesznek a dolognak, amit nem akarunk. Tehát nagyon óvatosan kell ezzel bánni, kesztyűs kézzel. És gondoljunk mindig a következményekre. Most megpróbálok rövid lenni, ami pedig a másik dolgot illeti, nem fogom elismételni azt, amit az előbb már mondtam, hogy a én véleményem hogyan alakult ki, csak emlékeztetnék arra, hogy a módosítóimmal, a jelentésemmel még egyszer abból szerettem volna kiindulni, hogy minimális normákat kellene megszabni az irányelven belül ahelyett, hogy legyen egy ilyen tökéletes harmonizáció, amely már kicsordul a fazékból. Nagyon fontos, hogy legyen európai szinten adatcsere a hatóságok között, és ez legyen leszabályozva. Itt elgondolkozhatunk a szubszidiaritáson is, emlékeztethetünk arra, hogy keret határozat van, a Lisszaboni szerződés alapján, amely jól szabályozza ezt a dolgot. Most szeretnék egyes módosítókat vázolni. Először is Taylor asszony, aki sajnos nincs itt, szeretném dicsérni a 130-as módosítóját, amely támogatja ezt, és nagyon jó kiinduló pontot jelent nekünk. Azonban Taylor asszonynal nem értek százszázalékosan egyet, mert a 131-es is itt van, és akkor itt papír alapú aktákat is bevesznek, és szerintem ez nem teljesíthető később büntetőjogi esetekben. Tehát itt különféle ügynökségekről van szó, itt különféle rendőr, őrsökről van szó, és szerintem ez alig lehetséges. A 133-asban és a 134-esben Lichtenberger asszony és Kastex asszony módosítói, és szinte szóra ugyanazok. Itt a személyes adatok fogalom meghatározásáról van szó, és itt a singling autót is említik. A rendelet esetében is nagyon intenzíven tárgyalunk erről, és pillanatnyilag az a véleményem, hogy ez túl messzire megy, a singling out. Tehát valahol mindenféleképpen kellene határokat körvonalazni, és itt nagyon lényeges a definíció, a fogalom meghatározás, hogy itt visszatérjünk az egyes jogi területekre. Nagyon sok uh, módosító érkezett a négyes cikkhez a különféle frakcióktól, üdvözlöm. És itt ugyanazt követeljük mindenkitől, hogy alkalmazzuk, illetve alakítsuk át itt a cikket úgy, ahogy a rendeletben van a cikk, tehát a rendeletben is meg kell ezt szabni, és akkor az irányelvben is legyen ez hasonló. Tehát szerintem jó, hogyha a szóhasználat a két jogi aktusban megfelel egymásnak. Üdvözölnék még egy módosítót, Lichtenberger asszony módosítóját. Tehát itt a célhoz kötés a 152-es módosítóban. Itt is van egy utalás a jó kerethatározatra, és ebben az esetben alkalmazza korábbi jó gyakorlatot. Nekem is az volt a szándékom, Kastex asszony is hasonlót fejez ki a 153-as módosítójában. Tehát úgy gondolom, hogy itt az egyesség minden további nélkül lehetséges. Nagyobb differenciákat látok az információhoz való jog törlése esetében. Tehát ez egy kicsit nehézkés lesz, hogyha meg kell állapodnunk. Utalnék még egyszer arra, hogy ez az információhoz való jogot miért törlendő. Hasonló a helyzet az 5-ös és a 6-os cikk esetében is ahol a tagállamok kötelezettséget vállalnak, hogy az összes adatot kategorizálják. Itt a kollégák módosítói még bővítenék ezt a kört, el lehetne vitatkoznunk azon, hogy mi lenne itt az észszerű módszer. Hát amennyiben megnézzük ezt, tehát az információhoz való jogot, olyan sok esetben ami a közigazgatásban létezik. Tehát szerintem itt az aktív információhoz való hozzáférés, ha valaki rákérdez, akkor legyen rendben, de, de ne legyen egy általánosan előírt kötelezettség. És uh, itt az információs jog a konkrét egyes esetre vonatkozzon. Szerintem ez így észszerű is. Itt a harmadik országokkal történő adat cseréről is szólt. Lichtenberger és Kastex asszony is említették. Tehát itt a kerethatározásból, keretmeghatározásból kivették ezeket a pontokat. Esetleg végezetül most egészen általánosan azt jelenteném ki, hogy az irányelv esetében nem egy hasonló adatvédelemről van szó, hanem gyakorlati és megoldásokról a bűnüldözésen belül. És még nem tudom százszázalékosan felbecsülni, hogy mikor, kivel tudok erről majd beszélni, de természetesen itt ez a két téma nagyon közel áll egymáshoz. Azonban ez itt van a fejemben, tehát mindenképpen megpróbálok a kollégákkal majd egyeztetni, hogy esetleg mégiscsak valamilyen közös megoldást találunk. Köszönöm szépen. Köszönöm, Faszúr. Kastex asszony jelentkezett, utána Lichtenberger asszony és sajnálatosan meg kell állapítanom, hogy nincs több időnk erre a nagyon fontos vitára. Azonban, ha az órára nézek, akkor látom, hogy nagyon előre haladott az idő. És ezen kívül van még egy tanulmány is, amit ma mutatnak me be nekünk, és ezt is szeretnék meghallgatni. Nagyon-nagyon sűrű a napirend, Köszönöm, hogy rövidre fogták a szavukat, a hozzászólásaikat, de a lehető leggyorsabban szeretnénk végigmenni a többi napi rendi ponton. Ihnen, uh, uh, és akkor ezek itt mindenképpen megérdemlik. Fra Lichtek, nem, Kastex asszony. Köszönöm szépen, gyors leszek. Köszönöm Fossz úrnak eh, azokat az összetartó pontokat, amiket említett. Én rendelkezésre állok, hogy tovább folytassuk a kompromisszumok keresésének a munkáját. Ezen jogszabálya kapcsolatban a hozzáállásunk a következő én eh, a minél nagyobb harmonizációt támogatom, ön minimális harmonizációt, tehát eh, szöges ellentétben van a két álláspont. Szerintem az adatszolgáltatásnak a lehető legteljesebbnek kell lenni, hiszen pont a dezinformáció az, amely nyugtalanító az internetes eh, internetet használók számára nagyon fontos, hogy kifejezett beleegyezést adjanak. Az administratív terheket illetően, amely a KKV-kat sújtják, szerintem itt nem arról a hűségkártyáról van szó, amit például a hentesnél kap az ember. Ezt a kártyát ugyanis vissza is utasíthatja az ember, vagy bármikor leállíthatja. Amikor gazdasági érdekekről beszél, akkor pontosan erről van itt szó. De eh, ne hozzon elő olyan érveket azonnal a KKV-kkel és a kis üzlettalajdonosokkal kapcsolatban, akikről egyáltalán nincs szó, és nem őket célozzák meg. Köszönöm szépen, Lichtenberger asszony. Megpróbálok rövid lenni, hiszen nagy az időnyomása. Meg említeném, hogy az a lényeg, hogy állapítsuk meg, miben tudunk megállapodni. Tehát itt egy elvről is van szó, tehát hogy lehetőleg a két jogi aktus egymásnak megfeleljen. Hiszen, hogyha eltérnek egymástól, akkor ez óriási bizonytalanságot szül majd. És visszaélnek vele, ez nyilvánvaló. Úgy gondolom, hogy itt a singling out jelenséget is meg kell vizsgálnunk. Ez egy nagyon fontos dolog, Tehát itt az információhoz való jog bürokratikus volt, a szerintem megoldható. Tehát ez a jog, informáltsághoz való jog korrigálhatja a hatóságok adatokkal történő visszaélését, hiszen hogyha látom, hogy mi történik az adataimmal, akkor láthatom, hogy ezek az adatok helyesek, nem helyen valóak, túl kevesek, túl sok, ennek mindenképpen a hatóságoknak is üdvös hatása van, hogyha van egy visszacsatolási lehetőség. Tehát ebben a tekintetben tehát ez nem csak a személyek joga, hanem a hatóságnak is jó, hiszen akkor biztos lehet benne, hogy korrekt adatai vannak. Hogy ez meddig terjed, ez mindig részletkérdés. Tudjuk, és én is megtapasztaltam ezt az ismerőseim körében, hogy évtizedekig rossz adatokat tároltak egy személyről a hatóságok, és ez a személy nem szabadulhatott meg az adataitól, és ez tényleg probléma volt. Ebben a tekintetben ez egy jelentős visszacsatolási lehetőség is. Emlékszem, hogy én is számítógépes programok kialakításán dolgoztam, hogy itt az adatokat különféle kategóriákban tároljuk, és nem egyben. De nagyon fontos ez, hogy a hatóságoknak legyen egy visszacsatolása. Tehát az informáltsághoz való jog fontos. Tehát ami pedig a minimális normákra vonatkozik, erről részleteiben majd később is beszélhetünk, hiszen itt problematikus területek is vannak, tanács azt mondja, hogy vagy nem akarnak semmit, vagy utalni szeretnének más jogi aktusokra, és ez nagyon nagy mértékben megnehezíti az európai munkát. A minimális normákat én alapvető fontosságúnak tartom. Azonban a határokon átnyúló forgalomban ezen túl kell haladnunk, és ezen a téren pedig nagyon sok a határokon átnyúló forgalom, és nagyon sok hülyeséget csinálnak, például rendőrségi adatokkal is. Tehát az egyik eh, adat gyanús eseteket gyűjt tovább vagy egy másik államnak, az az állam meg eh, már eh, vagy tényleges esetekként kezeli ezeket, vagy már olyanokként, ahol már ítélet is született. Tehát akkor így egy ártatlan ember elítéltnek minősülhet egy másik országban. Tehát ilyen dolgokat is mindenképpen figyelemben kell tartanunk. Tehát itt vagyonkérdésekről van szó, itt gyerektartásról, tehát Na, nagyon sok dologról van szó. És pontosan meg kell néznünk, hogy mi legyen névtelen, mi az, amit tisztázni kell, mit lehet továbbadni. Hát ezeket a dolgokat definiálni kell, és pedig nagyon erősen köszönöm. Köszönöm, Lichtenberger asszony. Végezetül pedig röviden, nagyon röviden, Fosz úr. Egészen rövid leszek. Úgy értettem Kastex asszonyt, hogy még a korábbi helyzetre utalt, és ez, ennek a rendeletnek itt a KKV-khez semmi köze. Lichtenberger asszony, el fogunk beszélgetni erről, most nem is akarom részleteiben vázolni a dolgot, de van egy jogbizonytalanság a 87-es cikk tekintetében is. Ez az adat csere a nemzeti hatóságok között. Tehát itt most nem, nem a határokon átnyúló módon, hanem egy országon belül. Tehát éppen ezért nagyon fontosak itt a minimális normák, hiszen akkor itt eh, nincsen jogbizonytalanság. De mindenképpen kellenek olyan minimális normák, amelyek a határokon átnyúló forgalomban is érvényesek. Ez igazából az elképzelés erről a dologról. És itt a problémákat szeretnénk minimalizálni. Köszönöm. Köszönöm. A témát nem felejtjük el. Most akkor áttérünk végezetül a tanulmány bemutatásához. A jogi bizottság rendelte meg ezt a tanulmányt, és most El Antonio urat üdvözlöm, doktor El Antonio, és Altern urat is. Ők a tanulmány szerzői. Itt eh, gyakorlatilag nagyon releváns dologról van szó, tehát, hogy igazából határokon átnyúló helyzetekben mi is a helyzet. Tehát parancsoljanak, önöké a szó. Azonban egyidejűleg utalnék arra is, hogy a tolmácsok plusz 5 percet adnak. Tehát most hallgathatjuk az előadást, azonban sok időnk nincs. Parancsoljon! Thank you very much, madam. Nagyon szépen köszönöm, elnök asszony, mindenkinek köszönöm, és köszönjük a meghívást. Mint mondtam, egy tanulmányt, mint hallottuk, egy tanulmányt szeretnénk bemutatni, amelyre az Európai Parlament bízott meg bennünket. Ez pedig a családi alapotról szóló tanulmány a határon átnyúló helyzetekben. Itt gyakorlati szempontból nézzük a kérdést, és azt hiszem, hogy itt ebben a teremben legtöbbünk pont ilyen helyzetben van, tehát egy határon átnyúló helyzetben, hiszen legtöbbünk külföldön él, és 2010-ben 12, 12 millió állampolgár élt ilyen helyzetben. A határokon átnyúló helyzet nem csak akkor fordul elő, hanem hogyha mi élünk külföldön, hanem ez lehet a családtagokkal is kapcsolatos, például egy szülő, vagy pedig egy rokon hal meg külföldön, vagy pedig rövid ideig maradunk <clears throat> külföldön. Például ezer foglalkoztatott közül öt az állandóan átmegy a határokon a munkakörével kapcsolatban. Ugyanakkor ilyen helyzetek turista látogatások szempontjából is előfordulhat. Például 2010-ben 90 millió EU állampolgár utazott egy másik országba. Tehát a határokon átnyúló helyzetek minden nap gyakran előfordulnak, és és e, ezekben az esetekben a családi állapotról szóló dokumentumokra van szükség, például születési, anyakönyvi, e, hazássági, stb. más e, célokból, például munkanélküli segélynek a felvételéhez. És minden ilyen esetben több akadályt kell áthágniuk az állampolgároknak és pontosan ezért foglalkoztunk ezzel a tanulmányjal eh, az Európai Parlament megbízásából. Eh, a tanulmányban először áttekintjük az európai és a nemzetközi eh, jogszabályokat és az ítélkezési gyakorlatot, és összehasonlítjuk a nemzeti jogszabályokat és ítélkezési gyakorlatokat. És ezen kívül összehasonlítjuk, hogy milyen problémákkal kell szembenézni az állampolgároknak, hogyha határokon átnyúló helyzetekben vannak. Megpróbáltunk ezen kívül ajánlásokat is megfogalmazni az EU lépéseket illeten, amelyek az EU hatáskörébe tartoznak. A tanulmány eredményeként a következőket látjuk. Az első probléma amikor családi állapottal kapcsolatos problémákat kell e, megoldaniuk a határokon átnyúló helyzetekben, e, először azt kell megállapítaniuk, hogy hol is van ez a családi állapotról szóló dokumentum. Például e, édesapámnak, a, aki olasz állampolgár, a születési anyakönyvi anyakönyvi kivonatát kell megtalálnom, pedig ő Németországban halt meg. Tehát én nem tudom, hogy hol vannak ezek a dokumentumok, ahol élt, vagy megszületett, vagy, vagy meghalt. Mindegyik tagállamnak megvan az a hely, ahol ezeket a dokumentumokat őrzik, és ez egy külföldi számára eléggé zavaró lehet. Először is a tagállamoknak tájékoztatni kell az állampolgárokat arról, hogy milyen kritériumokat alapján tárolják a dokumentumokat itt vagy ott. Tehát miért nem lehet egy családi dokumentumtárolót használni, és az EU ezzel kapcsolatban tanácsokat adhatna a tagállamoknak, például weboldalakon, például az EU igazságszolgáltatási atlasz. Az EU ezen kívül ösztönözhetné a tagállamokat arra, hogy bizonyos kapcsolattartó pontokat alakítson ki központi szinten, amely tájékoztatná az állampolgárokat vagy a külföldieket arról, hogy hol is tárolják ezeket a dokumentumokat. És ezt egy weboldalon, vagy már meglévő nemzeti weboldalakon lehetne nyilvánosságra hozni. Nos, a, azok után, hogy az ember megtalálja, hogy hol vannak ezek a dokumentumok, a következő akadály az, hogy hogy tudják ezt továbbittatni. Például én, hogyha Belgiumban, mint a, a olasz állampolgár, egy másik ö, olaszhoz akarok férhez menni. A belga hatóságok egy olasz születési anyakönyvi kivonatot kérnek tőlem. Ezt csak úgy tudom megkapni, hogyha elutazom Olaszországba, oda, ahol születtem, mert ott tartják ezt, és ezt benyújtam a belga hatóságokhoz. Vannak persze lehetőségek arra, hogy könnyebben megoldja ezt a kérdést az ember, de ezt nem minden tagállam és nem minden hatóság hajlandó megtenni. Persze, hát ez nyilvánvalóan egy költséges és idő igényes probléma az olyan állampolgárok számára, akik nem a saját országukban élnek. Nyilvánvalóan a terheket és a költségeket csökkenteni kellene, és ugyanakkor egy megbízható és biztonságos rendszert kialakítani, ami a csalásokat megakadályozza. Az EU ebben a kérdésben azt tehetné, hogy ösztönzi a tagállamokat arra, hogy elektronikus platformot használjanak a dokumentum cserére. Az EU itt egy közvetítő lehetne, azt illetően, hogy a tagállamoknak tanácsot adjon, hogy melyik elektronikus rendszer lenne a legjobb arra, hogy az állampolgárok terheit csökkentse, és ugyanakkor egy biztonságos, megbízható rendszert hozzon létre. Vannak már ilyen elektronikus platformok, van az European Civil uh, Registry Network, amelyet az EU finanszírozott, és van egy megállapodás is, amelyet a uh, családi állapot uh, nemzetközi szervezete hozott létre. Nos, akkor képzeljük el, hogy én már megtaláltam a dokumentumot, és az, az, az EU-ban körbeküldhető lehet. A következő probléma azt, hogy ezt a dokumentumot egy másik tagállam hivatalosan is elismerje. Tehát képzeljük el, hogy nekem hogy egy olasz halotti anyakönyvi kivonatot Belgiumban kell eh, bemutatnom. Eh, a legtöbb esetben ez a dokumentum, hogy elismerésre kerüljön, azt hivatalosan, tehát hiteles fordítással kell ellátni, méghozzá hiteles fordítókkal. Ezeknek a költsége is elég magasak, és időt vesz igénybe. az úgynevezett apostil rendszert illetően szerintünk a tagállamok között folytatnánk arról egy vitát, hogy ennek a rendszernek a megszüntetését, illetve mit lehet tenni. Ugyanis ez nem feltétlenül jelenti, hogy sikerül megakadályozni a csalásokat tehát a legjobb megoldás az lenne, hogyha ezt másként oldjuk meg. Van már egy olyan megállapodás, amelyet 13 tagállam aláírt, és van egy másik megállapodás is, amely hat tagállamban érvényes ennek a rendszernek a megszüntetésére. De minden esetre ezt az apostil rendszert még mindig nem szüntették meg. Aztán a papír alapú apostil rendszerrel szemben egy épp olyan, vagy has, még jobban hatékony rendszert tudna bevezetni, amely elektronikus lenne, tehát az e-apostil, amely minden elényővel rendelkezik, és ugyanakkor a költségeket és a terheket csökkenti az állampolgárok számára. Azt hiszem, hogy a tagállamok között egy vitát kellene folytatni, hogy milyenek a bevált gyakorlatok, tehát hogy lehetne ezt a rendszert minél hatékonyabbá tenni. Ugyanakkor egy EU technikai megoldást lehetne találni e, erre. A fordításokat illetően a problémát úgy lehetne megoldani, hogyha lenne, lennének standard többnyelvű fórumok a leggyakoribb családi dokumentumokra, mint a születési, halálozási, házassági anyakönyvi kivonatok. Ezeket már használja némelyik tagállamen, megint csak az International Convention on Civil Status alapján történt ez, és meg, hasz, részrehozhatná az EU a saját többnyelvű fórumát is. Ez azt jelenti, hogy minden születési anyakonyvat kivonat ugyanúgy néznek ki mindegyik tagállammal, és a tagállamoknak el kell ezeket ismerni, mint egy másik tagállam által kiállított születési anyakönyvi kivonatnak. Kérem szépen fejezze be minél gyorsabban mert különben nagyon kifutunk az időből. Na most, hogyha ez a probléma már megoldódott, tehát hogy hivatalosan elismerik ezeket a dokumentumokat, akkor van még egy probléma, a dokumentum tartalmának és hatájának az elismerése például, a, hogy a francia hatóságok elutasítják az olasz születési anyakönyvé kivonatot, mert hogy nincs benne megfelelő, minden megfelelő adag, adat. Ezt meg lehet oldani az, hogyha a, az EU, hogy a ezeket az adatokat kicserélik a nemzeti hatóságok és aztán a, a tartalomnak az elismétését, illetve vannak problémák, mert különbözők a szakpolitikák, és például, hogyha valaki a Hollandiában megy férhez, és aztán Olaszországba költözik, és hogy elismerjék ezt, azt nem tartják legálisnak, tehát az egyetlen javaslatunk ezzel kapcsolatban csak az, hogy harmonizálni kell ezeket a kérdéseket. Ennyit akartam mondani, végül pedig a kollégám egy percben hozzászól. Köszönöm a tolmácsokat szeretném kérdezni, hogy, és kérni, hogy még két-három percig dolgozzanak, mert egyébként valóban már az ülésünk végénél tartunk. Kérem, hogy a tolmácsok jelezzék számunkra, hogy, hogy hajlandó e még jár dolgozni, mert még be akarom jelenteni, mikor lesz a következő ülésünk. Thank you, Manager. I'll just, uh... Köszönöm szépen. Csak néhány észrevétellel szeretnék élni. Hát több észrevétellel nem lehet élni, elértük az ülés ülését, máskülönben egész egyszerűen a tolmácsolás megszűnik. Tehát kérem, hogy csak egy mondatot mondjon, mert az ülés végén vagyunk. Csak né- néhány észrevételt szeretnék tenni. Azt mutatja ki a tanulmány, hogy nincsen egységes megközelítés a tekintetben, hogy milyen megoldást kell találni. Különböző megoldásokat irányoz elő ez a szöveg. Egy olyan világban, ahol a közel-keleten leszedik a virágot, és a brüsszeli virágboltban már másnap megvásárolható, ebben a világban a dokumentumokhoz az állampolgárok van, hogy hetekig, hónapokig nem jutnak hozzá. Éppen ezért tehát az EU számára ez egy egyszerű és ritka lehetőség arra, hogy megoldja ezt a kérdést. És nagyon fontos, hogy itt egy koordinált fellépést érjünk el. Ez tehát a fő probléma, hogy nagyon sok gondolat és felvetés vetélkedett egymással a bizottság részéről is, és nagyon sok lehetőség nyílik meg az Európai Parlament számára is, hogy itt iránymutatása légyen. Köszönöm. Köszönöm szépen, és köszönöm szépen azt az értékes munkát, amelyet elvégeztek egész egyszerűen nem tudunk kérdéseket feltenni most az idő szorítása miért. Kérem, hogy hogy közvetlenül vegye fel önnel a kapcsolatot, minden esetre köszönöm. Ezzel lezárjuk az ülésünket. 28-as napi rendi pont, a szubszidiérítási szabály 37A házszabálypont 2013-ban a Cseh parlamenttől egy szubszidiaritási panaszt kaptunk a dohány irányvonalról, napi rendi pont, remélem ezzel kapcsolatban nincs semmi mondandójuk ezzel, most már csak annyi bejelenteni valóm van, hogy mert március 18 19 en lesz a következő ülésünk. Köszönöm szépen, hogy ilyen szorosan dolgoztak velünk együtt, sajnálom, nincs több időnk, mindenkinek jó hazajutást kívánok, és szép hetet viszontlátásra. Ja, danke schön.